Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kezdjük az INTA ülést. Mindenki előtt ott a napi rend, kezdjük az egyessel. A, valakinek ellenvetése van-e a napi rendel szemben? Ha nem, akkor elfogadatnak tekintjük változtatást. Nem kell eszközölni. Kettes a november 19-20-i, december 3 és december 10-i jegyzőkönyvek elfogadása ezeket jóvá hagyhatjuk, ha csak valaki a, ezen ülés végéig nem jelzi ellenvetését. Hármas napi rendi pont. A, a koordinátorok határozatai a november 19-i ülésről. Ezek szerepelnek a szakbizottsági ülések jegyzékében. Kérdésem az, hogy van-e valakinek megjegyzése, ellenvetése. Ezt az ülés végéig megteheti, hogyha nem, akkor elfogadottnak tekintjük. Négyes napi rendi pont, mint mindig. Elmondom, hogy az ülésünket a weben nyomon lehet követni. Akik Lisszabontól Tallinnon át Tesszalonikéig nézik az ülést, azokat üdvözöljük. Tolmácsolás is van, úgyhogy kérek mindenkit, hogy hangosan, pontosan és nem túl gyorsan tegye meg hozzászólását. A módosítók határidejének benyújtása az EU-Vietnám kereskedelmi megállapodásra vonatkozóan február 8-a 18 óra. A változás amiatt van, hogy az EU-Vietnám e, kereskedelmi megállapodásnak a véleményezését a tanács elhalasztotta. Remélem, hogy hamarosan megérkezik az előadó. Jelenleg tartani tudjuk ezt a menetrendet, de majd meglátjuk őt és megkérdezzük. Ötös napi rendi pont, véleménycsere a bizottsággal, az EU, ENSZ, vagy bocsánat, EU Egyesült Államok közötti tárgyalások megindítására vonatkozó ajánlásokról. Itt van mellettem a DigiTrade képviselője, Zsállők, üdvözöllek. Tudjuk, hogy Cecilia Malmström egyrészt Washingtonban járt talán január másodikán, és múlt pénteken a bizottság közzétett két tárgyalási megbizatási tervezetet, hogy elinduljanak az Egyesült Államokkal való tárgyalások. Tegnap egy monitoring megfigyelő csoporttal tárgyaltam erről mélységeiben. Nyilvánvaló, hogy jelenleg az Egyesült Államokkal való kapcsolatokról folyik a, a tárgyalás, és az, hogy hogyan lehet eh, egyrészt ezt a, a romlást vissza fordítani a kapcsolatok romlását, másrészt pedig ragaszkodni a saját eh, fő pontjainkhoz. Jean-Luc majd el fogja mondani ezt az eljárást eh, számunkra, hogy hogy is alakul. Köszönöm szépen, Bent. Az EU, Egyesült Államok kérdései nagy valószínűséggel prioritás marad a következő hónapokban is. Továbbra is az Egyesült Államok adminisztrációjával kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy még a partnerek és a, a legközelebb szövetségeseket szemben is ellenségesen lép fel a saját céljainak megvalósítása érdekében. Az elnökség és a kongresszus közti törés is ahhoz vezethet, hogy bizonyos területeken sokkal több kezdeményezésre kerül sor, ahol az ENSZ, bocsánat, az Egyesült Államok törvénye értelmében nagyobb lehetőség van meg kell jegyeznünk, hogy a prioritásunk továbbra is az, hogy megerősítsük a közös nyilatkozatból származó minden eh, munkafolyamatot, amelyet a két elnök július 25-én írt alá. Tartjuk magunkat ahhoz, amit vállaltunk, és eh, felszólítjuk az Egyesült Államokat, hogy a két elnök által való megállapodást tartsa be. Ez egy közös nyilatkozat, de csak a közös nyilatkozatról van szó továbbra is be kell vonni az Egyesült Államokat a globális kihívások megoldásába, a, a modernizáció reformok a különböző nemzetközi intézményeknél, és az állami kihívásoknak a megoldására. A VTO-n belül különböző kockázatokkal szembesülünk, hiszen a, amelynek értelmében bizonyos országokban a gyapjuszállítást korlátozni fogják. Mindenféle új kereskedelmi megkorítás, amelyet az Egyesült Államok adminisztrációja számunkra támasztana, megkérdőjelezzük. A következő néhány hétben importvámok kvótákra vonatkozó javaslatot tennünk az európai autó és autóalkatrész ágazatra vonatkozóan nem rejtjük véke alá, hogy amennyiben támadnak, mindenképpen reagálni fogunk. Az Egyesült Államokból úgy tudjuk, hogy mintegy 20 milliárd érték, euró értékben kiigazító tevékenységeket, kiegyenlítő tevékenységeket lehet tenni az Egyesült Államokban, bizonyos termékeket e, e, ennek keretében már ki is választottunk. Ezeknél a termékeknél nem domináns szolgáltató az Egyesült Államok, és e, a kereskedelem lerombolása nem, vagy megzavarása nem várható, még akkor sem, hogyha mi megfelelően reagálunk. A jövőbeni támog- tárgyalásokat az Egyesült Államokkal nem akarjuk korlátozni, azonban is veszélyeztetni. Júliusban az elnökök megállapodása alapján szilárd meggyőződésem, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy a pozitív kereskedelmi menetrendet tarthassuk az Egyesült Államokban mindkét fél számára, és el kell kezdjünk, hogy egy destruktív kereskedelmi korlátozó intézkedések destruktív körébe visszajussunk. Ugyanakkor el kell azt is fogadjuk, hogy minden olyan megállapodás, amely átfogó lenne, és mindkét fél számára egyelőre nem megvalósítható az Egyesült Államokkal, további megoldásokra van szükség. A a TTIP típusú tárgyalásokhoz kell visszatérnünk, hiszen még azt sem alkalmazzák, ez egyértelmű. A TTIP tárgyalások megbuktak, de kérdés kívül muszáj valami újat tenni, sőt, sokkal nehezebb feladatunk lesz, hiszen az adminisztráció hozzáállása is nehezebb. A bizottság múlt pénteken elfogadott két tárgyalási iránymutató tervezetet, az egyik a vámokról, a másik pedig a konformitás értékelés. A vámtételekre vonatkozó tárgyalási mandátum önmagáért beszél, a konformitás értékelés ennél sokkal bonyolultabb. Mind az EU, mind az Egyesült Államok megfelelő gyakorlattal rendelkeznek a területre vonatkozóan, azért, hogy biztosítsák, hogy a gyártók a termékeiket nem tudják akkor a piacon értékesíteni, akkor, amikor nem felelnek meg az előírásoknak, vagy másként fogalmazva a nem megfelelő termékek ne találjanak utat a, kölcsönösen, a kölcsönös piacokra. A konformitás értékelítés további költségeket jelenthet, és igen hosszas, bontos és bonyolult folyamatokat, anélkül, hogy szükségszerűen javítaná a termék biztonságát. A célunk a a konformitás értékelési javaslattal az, hogy csökkentsük a, a szükségtelen költségeket, és fenntartsuk, ha ne javítsuk a védettség szintjét. Tehát nem a mi normáinkról, nem a mi védelmi szintjéről, szintjeinkről akarunk tárgyalni. A mandátum megbizatása a júliusi elvárásoknak megfelel, és felismeri, elismeri a vállalatoknak az alakulását is. A külön projektekre kell a két fél között projektekben kell megállapodni az egyes területekről. Az Európai Unió és Egyesült Államok jogszabályalkotói olyan területen, mint az orvosi vagy gyógyszerészeti eszközök, már előre haladottabbak, hiszen itt tárgyalóhatóságok munkájukat végzik. A, reméljük, hogy ez a menetrend mindkét fél számára előnyös lesz, és mint mondtam, megint csak annak a kérdése mindez, hogy figyelembe tudjuk-e venni azt a az auditot, azt az ellenőrzést, amely mindkét oldal el kell, hogy végezzen a felesleges lépések elkerülésére. Átfogó kereskedelmi megállapodás a célunk az Egyesült Államokkal, de az Egyesült Államok nem kész a tárgyalásra. A közbeszerzésről, a leányvállalatokról, a tengeri szolgáltatásokról, a földrajzi indikációkról, és egyértelműen szeretné az SPS és a vonatkozó tevékenységek tárgyalását. Ez volt tehát ami miatt lehetetlen az Egyesült Államoknak, hogy egy jótányit is előrébb lépjen, és ez volt a fő oka annak, hogy a TTIP tárgyalásokat 2016 végén végül is befagyasztották nagyon fontos tanúságot kell levonnunk a TTIP tárgyalásokból. Ez pedig az, hogy a szabályozói menetrend az Egyesült Államokkal fejlettebb a hagyományos FTA tárgyalások területén kívül. A szabályok hiányosság, a szabályokban találkozó eh, hiányok a kétoldalú kapcsolatban eh, feszültséget jelentenek, éppen ezért nagyon fontos, hogy minden VTO-val kapcsolatos kérdést próbáljunk megtárgyalni. Várhatóan a kereskedelmi kapcsolatok a következő hónapokban tovább fejlődnek. van olyan, ami előre látható, van, ami nem de mindenképpen ébernek kell lennünk, ahogy eddig is, akkor, amikor az önök nevében is a munkát végezzük, és nagyon várom, hogy a kérdéseiket halljam, amennyiben azok lesznek. Köszönjük szépen, Jean-Luc. Akkor először a szót az előadónak adom meg, aki az EU kereskedelmi kapcsolatokért, ami Egyesületem a kereskedelmi kapcsolataiért felel. Tehát kérem az előadót. Zselnük. Van egy olyan pont, amelyben teljes mértékben egyetértek az álláspontjával, akkor, amikor azt mondja, hogy nem lehet átfogó kereskedelmi megállapodást tárgyalni a jelen körülmények között az Egyesült Államokkal, vagy a jelen kormányzattal. Talán azt is mondhatjuk, hogy teljesen, hogy attól függetlenül, hogy milyen kormány van éppen hatalmam. A közbeszerzés, a szolgáltat, bizonyos szolgáltatások, a munkavállalói jogok, környezet, stb. stb. területén lehetetlenség. Ez a TTIP tapasztalata. Éppen ezért nem is kérdés, hogy elkezdjük-e, hogy más alapokon kellene elkezdeni a tárgyalásokat. Öt kérdésem van ezzel kapcsolatban. Mindig arról beszélünk, hogy tárgyaljunk-e az Egyesült Államokkal, is nyomást gyakoroljunk-e. Jelenleg két nyomásgyakorlási elemünk van. Az egyik az acél és alumínium megállapodás, ami még mindig hatája van, és az ön magyarázata és a megbizatás alapján nincs, az Egyesült Államok nem vállalt nem jelezte, hogy a vámtételeket megszüntetnék e területen. A másik nyomásgyakorló eszköz a, a vámtételek bevezetése, vagy a fenyegetés, hogy bevezetik az autókra, autóalkatrészekre vonatkozóan, és az Egyesült Államok nem jelezte egyértelműen, hogy nem kívánná használni ezeket az eszközöket, és nem jelezte, hogy nem akar új vámtételeket kivetni az Európai Uniós autókra és alkatrészekre. Az önök megbízás javaslatát tekintve látom, hogy az autók is szerepelnek a listán, de az Atlanti-óceán túloldalának a listáján nincsenek rajta. Tehát a kérdés az az, hogy hogyan lehet ezeket a fenyegetéseket kezelni. Vajon más-e más álláspontról kell -e kiindulnunk, mint a korábbiaknál. A harmadik kérdésem a következő. Az Európai Parlament júliusban elfogadta óriási többséggel azt, hogy a parlament a párizsi klímamegállapodáson kívüls, és annak a megvalósításának elfogadása nélkül nem fogad el semmiféle megállapodást. Erre mi a bizottság válasza? A negyedik kérdésem, mindig sokat beszéltünk arról, a kereskedelmi megállapodások kapcsán, a GATT-on belül, WTO-n belül, hogy ezeknek a megállapodásoknak többé-kevésbé az összes vám Mm, irányvon, vagy vám felképzelést és kereskedelmi volumeneket tartalmaznia kell. Nos, az autókkal kapcsolatban még a 90%-ra sem terjed ki ez a, a javaslat, a 90% volt mindig a bizottság elképzelése. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy az Egyesült Államokkal több területen további vitánk is van. Ön említette a WTO belüli testületet is. Vajon van-e egyértelmű jelzés az Egyesült Államok részéről arra vonatkozóan, hogyha megkezdjük a tárgyalásokat, akkor a, akkor a, a, a vto val kapcsolatban a, az álláspontjukat felváltják-e? I don't know if uh, you'll be able to remember them all. Um, it's great to have you here this morning. A ma délelőtt úgy gondoltam, hogy eh, amit hallottunk, azzal mindent egyet lehet érteni. Amerikával a kereskedelmi tárgyalások, hogyha mm, csökkenteni akarjuk a lehetséges károkat, ami egy ilyen eh, hivatalos eh, vámháborúból adódik, akkor megfelelő menetrend is kell, hogy legyen a tárgyalásokban, mert ha nincs, akkor korlátozzuk a, az elérhető eredményeket. Egyfajta tárgyalási módszer korlátozhatja a hatást adott esetben be is fagyaszthatja a tárgyalásokat, és ez kereskedelmi háborúhoz vezetne. Ezért tartanám fontosnak, hogy megértsük, hogy milyen menetrend szerint és hogyan akarnak dolgozni. Köszönöm. Marika Nincsét, Helmut Schäuble. Köszönöm, elnök úr, én is köszönetet szeretnék mondani a tájékoztatásért. A arról, hogy hogyan próbálják megkezdeni a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal. Ha jól értem, akkor a bizottság igenis szeretne megbizatást kapni a, a bizottság, a tanácstól, hogy megkapják ezt a mandátumot. A parlament ebben támogatja önöket. Egyetértek, hogy azok a kérdések, amelyeket az elnök úr feltett, rendkívül fontosak, és kérem válaszoljon. Sőt, azt is szeretném mondani, hogy a területen kívüli szankciók veszélye is fennáll, amelyet az Egyesült Államok az európai vállalatokra akar kivetni, és harmadik felekkel való kereskedelmi kapcsolatait érintve. Hogyan próbálják akkor a konkrét tárgyalásokat a termékcserével kapcsolatban beindítani, ami tulajdonképpen mindig is az alapja a tárgyalásoknak? az Egyesült Államok adminisztrációjával. A második kérdésem említette két-három olyan eszközt, jogszabályt az Egyesült Államokban, aminek más a, a megközelítése. Mit jelent ez bizonyos termékcsoportokra, amik fontosak a kereskedelmi kapcsolatainkban? De nyilván fennáll a veszélye annak, hogy még mindig nem világos, hogy mi lesz az acél-alumínium problémával a két oldalú tárgyalásokban, de jogalkotási aktusként az amerikai oldal mit tervez? Gondolják-e tényleg azt, hogy Amerika megszünteti, visszavonja ezt a, a törvényt azért, mert ez az európaiakkal való kereskedelmi megállapodást segíteni? Tehát ez a jogalkotási kérdés kötelezi őket. A mi érdekünk mi, a, mi abban, tehát miért érdekünk az, hogy ezt visszavonják? Mit szeretnének a tárgy, és ezt is szeretném kérdezni, hogy ezt a, a tárgyalásokban hogyan akarják megjelentetni. A következő pedig, hogy van egy figyelő csoport, bizonyos szempontokra kell összpontosítani ennek, amit felállítottak. A mezőgazdasági termékek nincsenek benne a námában, de az Egyesült Államok egyértelműen jelezte, hogy ez is része kell, hogy legyen a kongresszus felé való utal, ö, visszajelzésnek, mert a kongresszus jelezte, hogy a mezőgazdasági termékekről is akarnak tárgyalni. Az eltérő érdekeket hogyan fogják tudni a tárgyalóasztalnál egyeztetni, és hogyan lehet biztosítani azt, hogy semmilyen körülmények között ne kerüljenek be a mezőgazdasági termékek a tárgyalásokban, az legalábbis az európai fél szempontjai szerint. Köszönöm. Egy kicsit változott a hang, nem? Úgyhogy Sarah Linnernek a dalára emlékszem ezzel. Igen, igen, próbáltam inspirációt kapni onnan. Tiziana az EFDD nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Emlékszem, hogy milyen nyilatkozatokat tett a bizottság a múltban, hogy ebben a politikai kontextusban hogyan tárgyal az Egyesült Államokkal. Nem tudom, hogy mi változott meg, és mi alapján kérte az új tárgyalási mandátumot a bizottság. Azt gondolom, hogy a homlokunknak szegezett pisztoly még mindig meg van töltve, csőre van töltve. Ráadásul a tárgyalások nem térnek ki a mezőgazdaság térségére, de a kongresszustól és a szenátustól azt kell kérnünk, hogy változtassák meg a szabályokat, illetve azt kéri az elnök, hogy változtassák meg a mezőgazdasági termékek pia, európai piacra jutásának szabályait. Nem lehetünk nyugodt, nyugodtak a GMO-k tekintetében sem. Persze Németország meg van félemlítve az autókra kivetendő esetleges vámok miatt. Azt gondolom, hogy az állampolgárok számára ez egy halálos mix lesz, amelyet itt ki akarnak alakítani. A mandátumot ilyen módon nem tanácsolom megadni, és azt gondolom, hogy az Európai Bizottság itt nem látható végeredményű játékot játszik a gyógyszerek vagy a adatvédelem területén határozottan kell fellépnünk, nem játszhatunk az európai állampolgárok egészségével. Nagyon sok európai cég és az amerikaiak is nyomást gyakorolnak ránk, de ne feledkezzünk meg az állampolgárok érdekéről, minden olyan megállapodást, amely nem veszélyezteti az emberek egészségét és a termelők biztonságát támogatni tudok, de egy olyan, és kérem az olasz kormányt, hogy tegye meg mindent az érdekeink védelmében a tanácsi tárgyalások során. Köszönöm szépen, Krisztof Jelner. Thank you very much, Bent Lange. Uh, Köszönöm, Bent Lange úr, elnök úr. Először is ki kell jelentenem, jó, hogy beszélünk egymással. Jó, hogy elkezdünk tárgyalni. Az, hogy az emberek leülnek egy asztalhoz és beszélnek egymással, segít abban, hogy az eszkalációt megállítsuk, megelőzzük, véget vessünk neki de azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy a várakozásainkat mégiscsak lehűtsük. A TTIP tárgyalások során talán um, jobban kellett volna törődnünk azzal, hogy ne szárnyaljanak az égbe a várakozásaink. Erre van itt is szükség, legyünk realisták. Hogyha most megnézem, hogy milyen kérések, követelések fogalmaznak meg itt um, az ülésteremben a tárgyalókkal, akkor um, figyelmeztetni kell mindent ar, mindenkit arra, hogy a vtu ban fellángoló vitákat például nem tudjuk megoldani bilaterális módon, és egy csomó további kérdésem. Azt hiszem, hogy már az is kérdés, hogy egy megállapodás reális -e ebben a pillanatban vagy sem. Miért mondom ezt? Nos, azért, mert ahhoz, hogy megállapodásra jussunk, ahhoz meg kell egyeznünk abban, hogy miről állap- akarunk megállapodni. Hogyha elolvasom a mi tárgyalási mandátumunkat, illetve az USA-tól, usa származó dokumentumokat, olyan, mintha süketek párbeszéde zajlana ők azt mondják, hogy ez nem egy TTIP, én is azt mondom, mi nem egy TTIP-et akarok, mi a TTIP egyik felét akarjuk, ők a másik felét akarják. Érdekes volna arról hallani, hogy hogyan tervezik ezen tárgyalásokat folytatni ebből a kiinduló pontból. Vannak témák, amelyekről ők beszélni akarnak, mi nem, illetve fordítva. Szomorú, hogy ilyen szűk mandátumot adtunk, de persze a politikai vitát hallgatva értem, hogy miért ilyen szűk mandátumot szabtunk a bizottságnak. <clears throat> Úgy gondolom, hogy nem szűk, hanem méreható és átfogó megállapodást szeretnénk kötni. Ez az, amely, amely segít minnyájunknak. Ezért kérdezem, hogy nincsen az agri ágazatban offenzív érdekünk? Melyek volnának ezek az érdekek? Másodszorban én a TTIP mandátumot szerettem. Ez egy mély és átfogó kereskedelmi megállapodás kitárgyalásához való mandátum volt. Most, hogy a TTIP mandátum elvesztette a hatáját, a tárgyalások ugyan zajlanak, de a helyettesítő mandátum, melyet a bizottság kapott, voltak éppen két tárgyalásra vonatkozik. Öten kértek meg szót, és lezárom a felszólalók listáját. Kirton, Kirton Darling asszony. Köszönöm szépen, Bent, köszönöm Mati úrnak az áttekintését. az hangzott el, maradjunk nyugodtak és lépjünk fel koherensen. Valóban, hogyha valaki előrejelezhetetlenül viselkedik, agresszíven viselkedik, akkor ez a helyes stratégia. De úgy gondolom, hogy a közvélemény értékelésében felmerül annak a veszélye, hogy az emberek úgy gondolják, hogy Trump keménykedő, revolverező taktikája sikeres volt, és beadtuk a derekunkat. Ez pedig egy probléma. Tudjuk, hogy a kereskedelmi kapcsolatokban a vélelmezett erőviszonyok, az erőviszonyok vélelmezése is eh, befolyásoló szereppel bír. Egyetértek egyébként a kollégákkal abban, hogy a kereskedelmi háború veszélyét el kell kerülni. Néhány kérdésem van, két kérdésem van is egy általános észrevételem. A kérdés az, figyelembe véve, hogy mennyire előre haladottak voltak a TTIP tárgyalások egy sor területen, úgy gondolom, hogy például az ipari termékek területén nagyon előre haladott volt a tárgyalás, az ágazati munkacsoportok sokat dolgoztak, jó munkát végeztek. Kérdezem, hogy létezik-e már egy ehhez hasonló munka, tárgyalási folyamat, amelyre a tárgyalások, illetve épít a tárgyalás a TTIP tárgyalások eredményeire. És az USA részéről, hogyha az USA megállapodásra jutna az EU mandátum alapján az EU-val, akkor azt gondolom, hogy egy um, elég gyorsan um, egy, annak a közelébe lehetne jutni, amit a TTIP-el majdnem elértünk. Másodszorban tegnap hallottuk a kereskedelem léptékére tekintve ez nem egy átfogó szabadkereskedelmi megállapodás lenne, de mégis szabadkereskedelmi megállapodás volna. Nos, az Európai Bizottság amellett kötelezte el magát, hogy a kereskedelem és a fenntartható fejlődés két olyan elem lesz, amelyet minden ezentúl megtartalandó kereskedelmi megállapodásban figyelembe veszik. Az USA érzékeny helyzetben van, hiszen az ipari ágazatban és a gyártó ágazatban a szociális dömping tényállásával kell szembenézünk. A munkaügyi, nemzetközi munkaügyi szabályokat a déli államokban lábbal tiporják. Kérdezem tehát, hogy a EU tárgyaló felei felvetik ezt a kérdést. Az USA-ban és az EU-ban is hagyományosan létezik egy munkajogi kísérő megállapodás. Hányadán állunk ezzel? Köszönöm. Köszönöm szépen. Az első kérdésem, a tárgyalások mennyiben lesznek átláthatóak? Sikerül a majd előrelépéseket elérnünk az ideigi tárgyalásokkal összevetve? A további kérdésén pedig ahhoz kapcsolódnak, amit Begin asszony már mondott. Egyrészt a GMO-k, tehát a génmódosított termékekkel való agrárkereskedelmet engedélyezik-e vagy nem, illetve tárgyalnak -e erről vagy nem, illetve a húságazatról milyen tárgyalási pozíciók vannak. Nagyon fontos számomra az is, hogy az adatvédelmet az USA-ban egész másként értelmezik. A személyes adatokat az USA-ban kereskedelmi árónak tekintik, és ez milyen kihatással van, akkor ezt láthatjuk, hogyha mondjuk a Google-t, a Google-it használjuk, vagy más amerikai szolgáltatók szolgáltatásait használjuk, voltak éppen ezzel küszöb alatt amerikai jogot alkalmazunk nálunk, hogyan keres választ erre a problémára kereskedelmi megoldás. Anne-Marie Lindner. Ja, hij is aan. Dank u wel. Ja, voorzitter, ik verbaas me er zeer over dat het voorstel om opnieuw te gaan onderhandelen met de Verenigde Staten nu weer op tafel ligt. Nagyon meglepő számomra, hogy van egy olyan megállapodás, amelyet jelentősen elleneznek a tagállamokban az emberek, és ez a TTIP volt. Az emberi jogok, a szakszervezeti jogok, állatjólét, klímaváltozás, ez, ez mind jelentős nyomás alatt van. Trump minden intézkedéssel ezt megpróbálja kiszorítani, és semmiféle szabályal nem lehet ezt helyreállítani nem, gond, nem akarja ezt megváltoztatni, és most ezzel az elnökkel akarnak tárgyalni a javaslat értelmében. Pedig itt a pillanat arra, hogy gondoljuk el, hogy az egy emberi jogok, állatjólét, szakszervezeti jogok, fenntartható fejlődés és éghajlatváltozás mit jelent számokra, mik az értékek, értékek-e, hogyha ezek a multinacionálisok útjában állnak az európai piac számára megfelelő megállapodásokat kell hozni. Az amerikai szolgálat tulajdonképpen a szabályozói együttműködésnek az előszobája, meg kell szervezni ezt a fajta új megállapodást, de úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy átértékeljék ezt. Daniel Kaspari. Azon csodálkozom, már megint nagyon csodálkozom az ilyen negatív kijelentéseken. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak az a feladata, hogy bátran kezdje meg a tárgyalásokat az, Európa, az Egyesült Államokkal, hiszen azt láttuk, hogy a TTIP tárgyalások nem miattunk feneklettek meg, hanem amiatt feneklettek meg, hogy az amerikai oldalon nem volt előrelépés. És hogyha megnézzük, hogy Trump elnök mit akar, azt, hogy a világban káoszt szít, és utána a legerősebbként az akaratát érvényesíti, akkor erre a válasz az, hogy nem az Egyesült Államok és Trump a legnagyobb, hanem mi az egy e, Európai Unió a legnagyobb piac, a legnagyobb tényező. Éppen ezért nagyon fontos, hogy felsorakozunk az Európai Bizottság mögött, zárt sorokban, kezdjük el a tárgyalásokat, de ne hagyjuk, hogy dirigáljon nekünk az USA. Ezért azt kérem a kollégáktól, hogy adjuk meg a bizottságnak a szükséges tárgyalási szabadságot. Azt tapasztalhattuk meg az elmúlt hónapokban, hogy Trump elnök mondjuk múlt nyáron öm, próbált nyomást gyakorolni ránk kiátszani ez egy európai államokat egymással szemben. Angela Merkel utazott az USA-ba, aztán Macron utazott az USA-ba, egymás ellen akarta az államokat kijátszani, aztán Jean-Claude Juncker és Cecilia Malmström is elutazott, és amikor világosá vált, hogy az európaiakat nem lehet kijátszani egymással szemben, akkor kiderült, hogy a transatlanti kereskedelmi vita viharos vizei elnyug, megnyugodtak. Kérem tehát, hogy azok számára, aki, akik évek óta sikeresen tárgyalnak, és bebizonyították az elmúlt két évben, hogy képesek arra, hogy a transatlanti tárgyalásokat, stabil, viszonyokat stabilizáljuk, azok számára adjunk bizalmat, tárgyal, tárgyalási szabadságot, fogalmazzuk meg céljainkat és érdekeinket offenzív módon, és lássuk meg, hogy az USA Um, hogyan lép fel, nekik is vannak defenzív érdekeik, ugye attól félnek, hogy a gazdaságukat nem tudják előképpen megvédeni, éppen ezért azt szeretném kérni, hogy adjunk kellő bizalmat a bizottságnak. Mm, az elmúlt négy és fél évben ebben a ciklusban a bizottság jelentősen sokkal jobban tájékoztatta a parlamentet tevékenységéről. Ne e, veszélyeztessük ezt a bizalmi viszonyt, mely a bizottság és a parlament között létrejött ebben a ciklusban. Köszönöm. Végezetül a Hírs. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a magam részéről köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak. Nem volt ez könnyű a felégett föld politikája után egyetlen kis növénykét is elültetni, amely aztán szárba szökken. Fontos tehát, hogy elkezdjük a tárgyalásokat. Az a fontos, hogy a további eszkalációt megakadályozzuk. Hogyha jó irányba lépünk el, és keressük annak a lehetőségét, hogy hol tudunk visszatérni a normalitás pályájára, akkor ezt a tényt csak üdvözölhetem. A tárgyalások, amelyeket részben már a TTIP-nél is folytattunk a nem vámszerű akadályokról. Ezek a tárgyalásokban nem volt nagy vita, a TTIP tárgyalások során sem. Azt hiszem ugyanakkor, hogy itt is teljes átláthatóságra van szükség, nehogy egy ilyen nem kampány kapjon lábra. amely aztán oda vezet, ami oda vezetne, hogy a tárgyalások megakadhatnának. Azt is világossá kell tenni, hogy az EU a júliusi tárgyalások öm, öm, eredményeit öm, nem mutatta fel kellőképpen. Vannak ilyen vélekedések, hogy a bizottság nem tesz más, mint GMO szója babbal tömér a fejét. Nem, meg kell mutatni, milyen eredményeket értünk el, de mutassuk meg azt is, hogy komolyan érdekeltek vagyunk a tárgyalásokban. De az is nagyon fontos, erről már egy-két kollégám, képviselőtársam beszélt, az is nagyon fontos, hogy ne verhessenek éket az európai államok közé, az európai felek közé. Ezért nagyon fontos, hogy a bizalmunkat adjuk meg a bizottságnak, ne hagyjuk, hogy megosszanak bennünket, és tegyük teljesen átláthatóvá a tárgyalásokat, elkerülve így a kezdetektől fogva a félreértéseket, megtéve így a megfelelő lépéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jean-Luc, 10 percet van arra, hogy válaszolj. Nehéz ilyen sok kérdésre 20 perc alatt válaszolni, de hát mindent megteszek, amit tehetek. Az elnök öt kérdése. Acél és vas. Egyértelmű, hogy a júniusi, júliusi közös nyilatkozatban az utolsó mondat azt mondja, hogy a acél és vas tarifa problémát is meg akarjuk oldani. Az USA úgy tűnik, hogy nem áll szándékában ezt megtegye, ugye vannak most ellenintézkedések, és amikor megnézzük a hatást, akkor negatívabbak a hatások az usa mint ránk, mert az acélárok megemelkedtek, és magasabbak lettek, mint a tarifák az USA-ban. De nem ilyen feltételekkel kellene megkezdeni a tárgyalásokat. Az is egyértelmű, hogy el se képzelhető a tárgyalások lezárása, mielőtt ezt a kérdést megoldanánk. Ez az egyértelmű válaszom. A gépkocsi, gépkocsi alkatrészekkel kapcsolatos vámokkal kapcsolatos fenyegetés. Most nézzük megint ezt a nyilatkozatot, elég egyértelműen fogalmaz ezzel kapcsolatban, és azt mondja, hogy a megállapodás szelleme ellenében nem lépünk fel, kivéve, hogyha felfüggesztik a tárgyalásokat. Itt igen, ez a fenyegetés még mindig él, de hogy konkretizálódik-e a fenyegetés, akkor biztos, hogy a tárgyalásokat azonnal felfüggesztjük. Ezzel kapcsolatban egyértelmű a véleményünk. Bíznunk kell magunkban, saját magunkban, erősek vagyunk és azt is bizonyítottuk, hogy készen állunk arra, hogy reagáljunk. A legerősebb volt a mi reakciónk az acél témában, a WTO panaszrendszerben is. Bizonyítottuk, és továbbra is bizonyítjuk, hogy tudunk reagálni. És az a tény, hogy az acél témájában reagáltunk, valószínűleg az egyik olyan elem, ami sikerre vitte a júliusi közös nyilatkozatot. Trump úr úgy tűnik, hogy a köztes választások előtt nem fog konfliktus keresni. Egyértelmű, volt hasonló kérdés mástól is. Egyértelmű, hogy nem elképzelhető, hogy hogy eh, részletes eh, FTA megállapodás álljon föl, ami azt jelenti, hogy bárki, bármelyik harmadik országra érvényes, hogy egy ilyen ország ne legyen részese, részes vele a párizsi megállapodásnak. Itt más a helyzet, két megállapodásról van szó. Kérdezem Darling asszonynak azt válaszolnám, jogilag ugye az FTA szabályozza a tarifális kérdéseket ipari termékeknél, de politikai, gazdasági szempontból azt mondhatjuk, hogy ez inkább szektoriális megállapodás kérdése, és nem az FTA-hoz tartozik. hogy az autók nélkül lesz-e jelentős kereskedelem, hát az egyértelmű, hogy 85%-kal csökkene, vagy 85%-ra csökkene ez a kereskedelem, vagyis hogy, tehát így alakulna, hogyha az autókat kizárjuk. De nem jelenti azt, hogy az autóipar bizonyos részei nem lenne e, liberalizáció például kis vagy kamionoknál, ott ezeknél a témáknál nem vagyunk különösebben offenzívak. Akkor mezőgazdaság nélkül 95%-os fedettség lenne, ami ugye magasabb, mint a 90%-os, ami a WTO-s szabályok szerint kellene, hogy alakulj a testülettel kapcsolatban. Egyetem, hogy a helyzet még mindig nehéz. Nincs túl sok időnk. Genfben folyik a tárgyalás. Jelenleg az USA helyzete nehéz, bár vállalásokat tett. Nem vagyok túlságosan optimista, de úgy, úgy gondolom, ki kell várnunk a Genfi találkozót az államkapitalizmus témájában az állami támogatások, egyéb támogatások ugye fontos témái lesznek a tárgyalásnak. Washingtonban két héttel ezelőtt nagyon jó tárgyalásokat folytattunk ebben a témában. Mark Lacking mondja, kérdése az időzítésre vonatkozott. Hogyha meg lesz a mandátum a tárgyalásra, és hogyha megszületik a megállapodás csak ipari termékekre vonatkozóan a vámokra, és aztán lesz egy konformitási értékelés, akkor a letárgyalás, a tárgyalás az gyorsan haladhat. Az ipari témákban nincsenek különösebben komplex témák, ha nem is teljes mértékben, de azért a TTIP-ben már nagyon sok munkát elvégeztünk, amit át lehet tenni a tarifális kérdésekre, és a megfelelőségi értékelésre is ott is történt előrelépés. A legfontosabb nehézség az itt is az autókra vonatkozik, valamint az eredet szabályok, textil tarifák, textilek esetén is a származási szabályok, úgyhogy az EFTA-nál itt valószínűleg új megközelítést kell majd alkalmazni. Schulz úr kérdése, Scholz úr kérdése, területen kívüli USA szankciók. A képviselő már nincs itt a teremben. Ez egy nagyon jól ismert téma. A szankció témájában most nem vagyunk kompetensek. Úgy gondolom, hogyha Mogherini alelnök megfelelően lép föl. Ugye azon dolgozunk, hogy ennek a hatását minimalizáljuk. Nemrég sikert értünk el abban, hogy bizonyos feltételek között az USA szankciókat nem érvényesítik. Nem arról van szó, hogy Dari Pascal vagy Putyin urat kedveljük, hanem súlyos problémákat okozna ez a mi alumíniumiparunk számára, és minden olyan iparák számára, amely alumíniumot használ, ugye autóipar és egyéb iparok, és a végén ez csak a kínaiak ma már hajtaná a vizet. kongresszusban nehéz ennek a témának a tárgyalása, de végül is ez csak érintőleg említették, de nyomon kell követnünk ezt a kérdését. Akkor a 232 az egy végrehajtási rendelet. Ezzel kapcsolatban ugye meg kellene említeni a mezőgazdaságot. A kongresszus a mezőgazdaságot nyomja, de ennek semmi értelme, itt nem lehet célt elérni. Először is politikai okokból, de azért is, mert tudjuk, hogy számunkra ez nehezebb, mint a számukra. Nekünk a ttip van tapasztalatunk, egyszerűen nem képesek bizonyos témákban előre lépni, anélkül, hogy a vörös vonalakat átlépnék. Az SPS-sel kapcsolatban most nincs tárgyalás, ez a mostani munkának nem, hatájában nem tartozik bele. A baromfi témáját kell ide említeni, a GMO-kat kell itt említeni. Nem tárgyalunk most a GMO-król, soha nem tárgyaltunk az USA-val a GMO-król. A mi megközelítésünk az, hogy tiszteletben tartjuk azt, hogy autonóm módon szabályozhatnak. Számunkra fontos a fogyasztók és az állampolgárok védelme, és továbbra is a saját szabályunkat fogjuk alkalmazni, ahogy ez a jogalkotásban szerepel, úgyhogy nincs semmiféle félreértés vagy kettős beszéd ebben a témában. Nem tárgyalunk. Úgyhogy a halántékunknak van szegezve a fegyver. Ha ilyesmi előfordulna, tudom, hogy lehet ilyen szenárió is, de egyszerűen nem fog működni. És akkor fölfüggesztjük a tárgyalásokat, és lehet, hogy akkor még ellenintézkedésekre is sor kerül az USA intézkedéseket fog hozni ellenünk. Fjellner úr kérdezett rá, hogy jobb egy széles körű átfogó megállapodás. Igen, hát jobb az átfogó megállapodás, hogyha elérjük a céljainkat. Ez a TTIP-nél nem volt lehetséges. És most van egy új elem is. Egy olyan partnerrel, aki a Párizsi megállapodnak, a klíma megállapodásnak nem részes fele, nem tudunk átfogó megállapodást kötni. Igen, a mezőgazdasági érdekeinket képviseljük, mezőgazdasági élelmiszeri területen, de már említettem, hogy emögött van egy általánosabb probléma. Hogyha megnyílik a mezőgazdaság, mi tudjuk, hogy ez nem lehetséges, de mi történne akkor? Az USA teljesen észszerűtlen módon reagálna, ugye a tömegtermékek, ugye hús, marha, szarvasmarha, baromfi, sertés, ezek a fontos termékek a számunkra. A mezőgazdasági élelmiszeripari struktúra úgy alakult korábban az Egyesült Államokban, hogy a késztermékekre koncentráltak, és ott nincs megfelelő hozzáadott érték. ott a, a, kicsit magasabbak a tarifák, de nem ez az oka, hogy nincs USA export, hanem azért, mert mi magas minőségű feldolgozott termékeket exportálunk. És erre van igény az USA-ban a fogyasztók részéről. Erről van szó itt. Tehát nem erőltethetjük azt, hogy a mi hússzektorunkat teljesen tönkre tegye a túlságos import. Ezt jól tudjuk, más tárgyalásoknál is láttuk, van, vannak más partnerenk is, kompromisszos megoldásokat lehet majd találni, de itt nem látom az ilyenfajta kompromisszum lehetőségét. Kinton Darling asszony kérdezte, a, ugye politikailag nagyon fontos a közvélemény. miért nem félünk. Ugye megszületett a közös nyilatkozat, ez egy jó eredmény volt, ez egy jó kiinduló pont. El tudjuk kerülni a kereskedelmi háborút, persze nem minden áron, és a múltban is, a jövőben is bizonyítani fogjuk az erősségünket, és tiszteletben kell tartani ezt a közös nyilatkozatot. A USA-val folytatott tárgyalások célja nem az, hogy a közös nyilatkozatot tiszteletben tartsuk. Ez nem a mi problémánk, ez az ő problémájuk, mert ilyen alapon mi soha nem tárgyalunk velük. A közös nyilatkozat fontos volt, ugye Trump úr még a rózsa kertben a sajtónyilatkozat során is említette, de úgy tűnik, hogy nem is tudta, hogy mibe ment bele. Az adatvédelemről nem tárgyaltunk. Most ezzel kapcsolatban van egy olyan új helyzet, hogy az adatvédelemről és az adatvédelmi jogokról nem tárgyalunk, az adatlokalizációról beszélünk, annak semmi köze az adatvédelemhez, de így szolgáltatásokról most nem beszélünk, úgyhogy két oldalulag az adatok témájában most nem egyeztetünk. Lehet, hogy majd Davosban előkerül a téma pénteken, a tárgyalások során, de ez egy több oldalú tárgyalástárgyát fogja képezni, és reméljük, hogy sok részvevője lesz ennek a kérdésnek. Minden esetre a mostani tárgyalásnak ez nem képezi a témáját és nincsenek folyosói megállapodások, nincs a TTIP-ről szó, ez egy korlátozottabb hatályú kérdés, ami pozitív eredményt hozhat mindkét oldalon. Biztos, hogy nem lesz ilyen hatalmas jellegű ez a megállapodás, de megfelelően pozitív és kiegyensúlyozott lesz. Ennyit tudok mondani ezzel kapcsolatban. a elhangzott, hogy bíznak a bizottságban, ez nagyon jó. Nem vagyunk gyengék. Majd meglátjuk, hogy uh, hogyan készülnek el az iránymutatások a tárgyalásokra. Ugye politikailag nagyon fontos, hogy viszonylag gyorsan lehessen lefolytatni ezeket a tárgyalásokat. Mindennyiunknak tudatában kell lennie a közös nyilatkozat jelentőségének, megvárjuk, hogy mikor száll be a játékba az Egyesült Államok. Ez a cél most. Reméljük, hogy megkezdődnek a tárgyalások. A, ugye biztonságot kellene most már elérni a vámtarifás kérdésekben, ezért is fontos lenne megindítani a tárgyalásokat. Elnézést, hogy nem pontosan követtem az önök időbeosztását, de válaszolni akartam a kérdésekre. Elnök, köszönöm szépen, Jean-Luc. Két megjegyzésem, kérdésem lenne még pont az időzítéssel kapcsolatban. Ugye európai választások lesznek hamarosan, és áprilistól júliusig nem is leszünk itt Brüsszelben. Úgy gondolja, hogy fontos tárgyalásokra sor fog kerülni április és július között? Aztán Fjellner úr kérdésére térnék vissza, a tétipes mandátum az még mindig lóg a levegőbe, el lett fagyasztva, mi a helyzet vele? Két különböző mandátumról van szó. A tétip mandátumot nem törölték. De mielőtt ezt fölébresztjük, amit én személy szerint nem javasolnék, a közeljövőben én nem igazán látom, hogy mikor lesz erre lehetőség. Ugye ezt leblokkolták. A kérdés az, hogy mikor, és hogy egyáltalán az USA adminisztráció mikor fog ezzel foglalkozni. De még ha ők foglalkozni is akarnának vele, akkor is kérdés ez, hogy valós előrelépés történne a közbeszerzés témájában. Itt nem helyi kérdésekről van szó, hanem mentesítésekről amerikai oldalról, és úgy gondoljuk, hogy a mi árunk és szolgáltatásaink azok nem úgy kéne közbeszerzésen részt venni ezek az áruk a szolgáltatásokkal, hogy az USA részéről viszont állami támogatás érvényes. Bizonyos nem teljes mértékben a rendszervédelemről beszélünk, de hasonló módon mi is szeretnénk védeni a saját termékeinket, szolgáltatásainkat. Persze a Jones dokumentum is fontos, ez bonyolultabb, abban is vannak olyan elemek, amelyek nem csak a tengeri szállításra, fuvarozásra foglalkoznak, vontatás területén például jók vagyunk, aztán jégtörőknél is úgyhogy itt is talán lehetne előrelépni, de mindaddig, amíg nem látunk bizonyos előremozdást, mozdulás ebben a témában, és hogy észszerű igényekkel, ha nem, állnak, nem áll elő az USA a mi legérzékenyebb termékek tekintetében, illetve mielőtt nincsenek észszerű engedmények az ő érzékeny termékei tekintetében, addig nem tudunk előrelépni. Ugye például az cukor, számunkra nagyon fontos termék, ott is tisztázni kellene a helyzetet. Úgyhogy bemarad a fagyasztóban, érvényes, de lát jogilag legalábbis, de nem látom, hogy most elérkezett volna politikailag annak az ideje, hogy esetleg majd az én utódom vagy utódaim fogják elővenni újra ezt a kérdést. És április és július között lesz tárgyalás? Először várjuk meg, hogy a tárgyalási útmutatás mikor születik meg a tanácsban, és remélem, hogy abba be lehet illeszteni az önök hozzájárulásait is, ugye a múltban is ez volt a helyzet, és ezt követően, ha valós vállalás lesz mindkét fél részéről, akkor lehet előrelépni, de április és július között nem is tudom, hogy ez megkezdődne. A tarifális kérdésekben biztos, hogy nem lesz könnyű legalábbis a termékekre vonatkozóan lehet, hogy gyorsabban előre lehet lépni, attól függ, hogy a tárgyalások hogyan alakulnak. Minden esetre majd a következő parlament kell, hogy ratifikálja a megállapodás. Ugye tudják, hogy mindig fordítási kérdések is vannak, sok időre van szükség. Tehát nem mondom, hogy feltétlenül a tárgyalások, hanem a tárgyalás körüli logisztika azért annál hosszabb lesz. Köszönöm szépen, Zánluk, köszönöm szépen, meg vagyok arról győződve, hogy kapcsolatban maradunk ebben a témában. Minden jót! So. Nos, ezzel át is térhetünk a hatos napi rendi pontra. A Brexit idejében nagyon érdekes lehetőség, hogy most Svájccal ezt az igen jó keretmegállapodást közthetjük meg. Az előadónk Tiziana Begin, 5 percre megadom neki a szót. Grazie, Köszönöm, elnök úr, kollégák. Európa nemrég zárta le a tárgyalásokat, a svájci keret megállapodásról természetesen ezt pozitívan fogadom, de előadóként azért örültem volna, hogyha az Intát időben tájékoztatja a bizottság. Ahogy láthatják, a véleményem korábban született, mint ahogy a parlament megkapta volna a tájékoztatást a tárgyalások lezárásról. A megállapodás a szabad a 72-es szabadkereskedelemi megállapodás bizonyos részeit átveszi, és több szektoriális megállapodást is tartalmaz. Nagyon sok olyan szektor van, ahol jelentős az árucsere az Unió és Svájc között. A 72-es megállapodásban nem szerepelt, elég, hogyha a szolgáltatásokra gondolunk. Vagyis a megállapodás frissíti az összes szektorban a piaci hozzáférést, és a kereskedelmi védelmi eszközök kérdését is tisztázza. A vám együttműködés, a szellemi tulajdonjog és a közbeszerzés témáit is érinti. A véleményemben szereplő igények nagy része szerepel a megállapodásban. De mivel a tárgyalások már lezárultak, ezért azt szeretném, hogy ajánlásként továbbítsák a bizottságnak az én véleményemet a 2020-as informális megállapodásba esetleg néhány témát be lehetne még venni. Például mezőgazdasági megállapodás, az összes kereskedelmi akadályt el kellene itt távolítani, ellenőrzés, a földrajzi eredet megelés elismerése. Végül is pedig úgy gondolom, hogy Foglalkoznunk kell a Svájcban élő európai dolgozókkal is, egy határon átnyúló státutomot kéne kialakulni, kialakítani, hiszen itt a munkafeltételek és a ingázás kérdését, vagy az adózás kérdését is tisztázni kell. Itt kötelezettségek és jogok is fontosak. Nagyon sok olyan állampolgáról van szó, európai állampolgárokról, akik napról napra gazdagabbá teszik Svájcot. Köszönöm, most az árnyék előadó túl gyors voltam, bocsánat. A külügyi szolgáltól Benyup úrnak adom meg a szót. Nukló. A svájci részlegen dolgozom a külügyi szolgálatnál, mint tudják, Svájc és az EU nem csak kereskedelemben, de külpolitikában éghajlat, változás, és egyéb területeken is egyetműködik, a Schengeni térnek, a belső piacnak is része Svájc. Hallottuk, hogy a kereskedelmi kapcsolatok szorosak, ugyanez vonatkozik a beruházásokra is. És hála az EU és Svájc közti mozgás szabadságra vonatkozó megállapodásról több tízezer európai munkavállaló dolgozik Svédben, 430 30 ezeren svájci él Európában, a svájci ingázás, Svájcba való ingázás munka miatt is jelentős számot tesz ki. Tehát számos megállapodás köt minket össze, és hallottuk, hogy az egyik a, a 72-es szabadkereskedelmi megállapodás, ami alapvetően a kereskedő, az ipari termékek kereskedésére korlátozott, de vannak belső piaci megállapodások. A légi és, és beltéri közlekedés, a mozgásszabadság de van ezen kívül hiányossága is a kapcsolatainkban, talán amiatt, hogy sok megállapodás 20-30-40 éves is már. Először is a, a kereskedelmi megállapodás nem terjed ki a mezőgazdasági szerző, termékekre, amelyek más sőt vannak, a sajt kivételével liberalizáltak. A jelenlegi modern kereskedelmi megállapodások vonásait azonban nem tükrözik, nincsen utalás a szociális dimenzióra fenntartható fejlődésre a megállapodásnak a jegyzőkönyvében a, a mezőgazdasági termékek feldolgozása véleményünk szerint aszimmetrikus, és nem kedvez az EU szolgáltatóknak. A szolgáltatási megálltatás a határon átnyúló szolgáltatásokat is csak korlátozva teszi lehetővé. Végül is általánosabban a meglévő megállapodásokban nincsenek azonos feltételeket biztosító rendelkezések, például az áki dinamikus átvételére vonatkozóan az állami rendelkezések és a vitarendezési mechanizmusok tartoznak ide. Eddig csak vita, diplomáciai vitarendezés volt lehetséges a bizottsági üléseken keresztül. 2014 óta tárgyalunk intézményi kerete megállapodásról, azért, hogy ezeket a hiányosságokat kezeljük. Az elmúlt évben ezek eh, előre haladtak, november 13-án a tárgyalások megállapodtak egy végleges szövegben, és ez most konzultációra a, szövetség, a Svájci Szövetségi Tanácsba került. Az intézményi megállapodás semleges kedvező jogbiztonságot javítja és egységes feltételeket a belső piacod működő szolgáltatók és állampolgárok számára. Az aki dinamikus átvétele minden területre kikerül, kiterjed a megállapodás hatája alatt. Vitarendezés az a békéltetésen keresztül és az EU az egyeztetésen keresztül és az EU jog szerint történik. A mechanizmusok már a, a kapcsolatokra árnyét vető elemek, például az aránytalanságok, az EU és Svájc közti jogszabályok különbségeit is kezeli. A szövetségi tanács a javaslatot, amikor megküldte, amiről, mint mondtam, a tárgyalók az érintettek konzultációt követően és népszavazást követően fogalmaztak meg. Hivatalosan nem hagyták jóvá a megállapodást, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a jelenlegi tárgyalási sorozat végére a szövetségi tanács végre határozzon, és beterjessze az intézményes megállapodást a parlamentnek jóváhagyásra hálásak lennénk, hogyha az EP támogatná az álláspontot egy állá, ezt a, a dokumentumot egy állásfoglalással. Még egy dolog, a, a hetes pont az acél biztosító intézkedések szorosan összefüggnek eh, a két, a két entitásnak a, az kapcsolatai. A WTO nem diszkriminatív módon vette fel a Svájcot. A tervezet, amelyet önök javasolnak, lehet azonban, hogy további cserét javasolna, eh, zavarna e téren. Köszönöm szépen. Az árnyék előadók maximum két percre. Hansen. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Begin asszonynak a véleménytervezetért. A frakciónk üdvözlik azt, hogy a megállapodást még az új év előtt fél évtizedes tárgyalásokat követően sikerült lezárni. Rengeteg energiával. Az acél továbbra is nagyon fontos a belső piacon minden állampolgár vállalkozás működtető számára. A késleltetésekkel kapcsolatban ne felejtsük el, hogy minden export 50, a svájci export 52%-a az EU-ba megy, és az import 72%-a az EU-ból jön. A véleménytervezet önmagában a tárgyalások lezárását megelőzően megszületett már, azóta tudtuk a szöveget pontosítani, de kicsit meglepő volt, hogy a svájci kormány oldalára kellett rámenem ahhoz, hogy a végleges szöveget megtaláljam, az EU oldalon ugyanis nem állt nyilvánosan rendelkezésre. A módosításomban a jelenlegi vélemény aktualizálására a, összpontosítok az új információ alapján, amelyet a tárgyalások lezárását követően kaptunk. Úgy gondolom fontos, hogy a megállapodás, amelyet decemberben hoztak, végleges legyen, és ne legyen újra tárgyalás éveken keresztül. Ez az, el, az elmúlt négy év szerintem bőven elég volt. Várom a kollégák megjegyzéseit és a külügyi szolgálatát is, hogy ők hogyan látják a modernizáció jövőjét. Köszönöm, tökéletes az SND, Nikola Danti. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Begén asszonynak a véleménytervezetet a jelentéstervezetet, ez jó alapját adja a munkának nagyon fontos és alapvető jelentőséggel bír ez a kapcsolat. Öt ágazati megállapodás szabályozza jelenleg az Európai Unió Svájc kapcsolatait. Így előre lépve elérhetjük azt, hogy átfogóbb szabályok jönnek létre, és Svájc még akadálytalanabbul vegye részt a belső piac működésében a szolgáltatások, az acéltermékek <clears throat> területén mindenképpen pozitív mérleget vonhatunk. A cél az, hogy minél nagyobb integrációt érjünk el, és Svájc minél inkább átvegye a közösségi vívmányokat. A mezőgazdasági termékekhez való hozzáférés nagyon fontos, úgy, hogy a különböző földrajzi eredeti jelzőket tiszteletben tartsák, illetve a személyek helyzetben van vita, és ezt is szabályozni kell. A jövendőben megkötöndő megállapodások jelenleg tárgyalás alatt vannak. A megállapodás azzal a potenciállal rendelkezik, hogy a kereskedelmi kapcsolatok területén az innovációknak is teret ad. Olyan politikai megoldásokra van szükség, amely mindkét oldal érdekeit szolgálja, és így a két megállapodás modernizáció előtt megnyitja a létát A közbeszerzések kérdésére is tekint, ki kell tekinteni, és a szabadkereskedelmi megállapodást 1972-es dátuma rendelkezik, ezt egyértelműen módosítani kell fel kell, meg kell újítani. Azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre kell a figyelmem homló, fókuszát helyezni. Köszönöm szépen a kollégáknak az együttműködést, örömmel dolgozom velük a továbbiakban is. Eh, e az ECR-től eh, Szabáti kollega. Elnök úr, az intézményi keret megállapodást svájci szempontból vizsgáltam meg, és az a benyomásom, hogy egy nagy politikai hatalom diktálja a kisebb partnernek a feltételeket. Mi megmondjuk, hogy mi lesz neked jó, vagy elfogadod, vagy nem. A kritikus pontokra térnék ki. Egyrészt a, az Algahaba részvétele az EU jogban. Én magam az euró történetét tudom, és tudom, hogy az Európai Bíróság olyan kérdéseknél, amelyek az Európai Unió vagy Európa számára fontosak, mindig megfelelően hátulról kezdve érvel, és svájciként, ha svájci szemmel nézem, akkor azt mondanám, hogy nem igazán szeretném, hogyha a svájci jogot az Európai Bíróság dirigálná. A másik a mozgásszagadás. A szubszidiaritás is ott van, ami azt mondja, hogy azok, akik a, a helyszínen lehet a szükséges dolgokat a legjobban megítélni, az átlátható szabályozás, ez a szubszidiaritás. Aztán a követelés, hogy az EU jogra kell visszautalni, ez is a szubszidiaritásba való beavatkozás. Kohéziós kifizetések. Tudják, az Európai Gazdasági Közösségnél nem voltak kohéziós kifizetések, ott csak kereskedtek. A kohéziós kifizetések fejlesztési, fejlesztési támogatások, amikor bizonyos országok csatlakoztak, akkor mondták, hogy segíteni kell, ez fejlesztési politika. A svájciakkal szemben nem kell olyan fejlesztési politikát folytatni, amit mi határoztunk meg magunknak, meg elég erős így van Svájc aztán azt, hogy elvegyük a tőzsdei megfelelőket, a, a tőzsdei ekvivalenciát akkor, amikor a, a kamatok nem tűnnek, hát ha ezt a svájcinak mondja valaki, akkor azt mondja, hogy na hát azért ezt nem lehet megtenni, hogy, hogy ilyen megszorítások legyenek. Ha ez a megállapodás Svájcban népszavazással kerül megtárgyalásra, akkor ezt a keretmegállapodást sen nem fog többséget kapni, egy, ez túl, túl, ugyanis az, hogy az, a hatalmas arra kényszerít egy kis, kicsit, amit az nem tenne meg magától. Úgy gondolom általánosan kellene végignézni, hogy elfogadható-e, és el, a Svájc számára elfogadhatóvá tenni a megállapodás. Klaus Buchner a zöldek nevében. Köszönöm szépen először is a fenntartások, amelyeket most hallottunk, tehát hogy a, a diktálunk a Svájcnak, ez igaz is, hiszen már legalábbis részenként Svájc bizonyos részeiben elutasították ezt, nem az én feladatom ezt megvédeni, például a szakszervezetek elutasították, de ami magát az eljárást illeti, teljesen egyetértek. Ahogy hallottam, december 7-én már megállapodtak valamiben, amire a bizottság azt, mondta, hogy azt mondja, hogy már nem változtatható. Ha ez így van, és nem tudom, hogy így van-e vagy sem, akkor akkor nem is kell, hogy vitatkozzunk. Mi a helyzet a szöveggel? Mikor jött a bizottság szövese, szövege? Én még mindig nem kaptam semmit, de lehet, hogy van már a bizottságnak valamilyen dokumentum a szövege. Aztán valóban soha nem történt velem még ilyesmi. Úgy gondolom, hogy ez a parlamenti ellenőrzési jogoknak az abszolút figyelmen kívül hagyása, úgyhogy jelenleg egyáltalán nem is tudok egyetérteni ezzel. Valóban súlyos probléma ez. Azt hiszem, hogy nagyon jó az együttműködés a kereskedelmi főigazgatósággal, és meg is állapodtunk az információ a dokumentumokhoz való hozzáférésről, stb. stb. Ez nem az általános eljárás a bizottság vagy a külügyi szolgálat részéről. Sajnos ez most így van. Kötelességem tárgyalni. Elmar Brokkal már két éve dolgozunk ezen a tanácssal és a bizottság külügyi szolgálatával, hogy a mi normáinkat tegyük elfogadottá az intézmények közti kapcsolatok minden területében, de egyszerűen ez lehetetlenség. A, a tanács és a külügyi szolgálat is fenntartásokat jelzett. Sajnos ez a valóság. És hát a külügyi szolgálat talán megválaszolja ezeket a megjegyzéseket, amiket a kollégák megfogalmaztak. Köszönöm, elnök úr. Valóban egy kicsit szokatlannak tűnhet ez, de a tárgyalás is szokatlan volt a végéig. Az utolsó tárgyalási kör a svájci tárgyalókkal november 23-án volt, és ezt követően úgy gondoltuk, hogy lezártuk. És mi le is zártuk. Lezártnak tekintettük, és akkor a, a tárgyalófelek úgy gondolták, hogy a svájci kormány jóváhagyása, a szövetségi tanács jóváhagyása szükséges ehhez, és akkor döntöttünk úgy, hogy a szövetségi tanács nem támogatja a megállapodás egészét, hanem először konzultációs folyamatot akarnak elindítani. Ez egy nagyon különleges konzultáció az érintetekkel, csak célirányos csoport, parlament, politikai pártok, vállalkozások és szociális partnerek – valamint a, a, a kutatási szakma három hónapig tartott, és a, vagy tart majd, és akkor a szövetségi tanács hivatalos állásfoglalásban fogja remélhetőleg támogatni ezt a megállapodást, amit a két főtárgyaló kötött. Úgyhogy mm, egy ilyen a, amin vagyunk, és nem igazán sikerült még hivatalosan a megállapodást jóváhagyni, de örülök, hogy beszélünk róla, és majd vissza fogunk erre még térni. Köszönöm, Tiziana. Ugye le szeretnéd zárni? Grazie, Presidente, grazie. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, akikkel um, osztom az Béli um, elkötelezettségemet, hogy előre vigyük a munkát, és az aggályomat is persze. hiszen a megállapodás tervezete fontos, hogy átlátható, érthető legyen, és az a fontos, hogy végezetül Svájc is elfogadja vég, végleg ezt a megállapodást. Mindazok a kérdések, amelyeket a kollégák felvetettek, lejegyzésre kerültek, és ennek fényében fogom a véleménytervezetemet, jelentéstervezetemet, illetve ajánlásomat módosítani. Köszönöm. Rendben van. A módosítók határidője, határidője, határideje január 25, este 6 óra. Kérek mindenkit, hogy angolul fogalmazza meg a módosítókat. itt az időm, hiszen az AFET az illetékes szakbizottság, ahol február 20-án szavaznak eddigre pedig az ajánlásunkat, illetve véleményünket el kell készítenünk. Határidő még egyszer mondom, január 25-e délután 6 óra angol nyelven várjuk a módosítókat. Az árnyék jelentéstevőknek azután ezt nagyon gyorsan meg kell vitatniuk majd, és február 4-én tervezünk az Intában szavazni erről a véleményről. Az EKS pedig kérem vegye komolyan aggájainkat az átláthatatlanságról, illetve az információk megosztása iránti kérelmüket szívleljék meg, és változtassák meg a hozzáállásokat. Köszönöm kép, szépen lezártuk a hatos napi rendi pontot, rátérünk a hetes és a nyolcas napi rendi pontra az erdészeti jogok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről az EU és Vietnam Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás. Heidi Hautal az előadónk, és 5-6 percre meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Azt hallottam, hogy Mm, jól állunk az idővel, tehát felhasználhatom a rendelkezésemre álló időt, de ha nem, hát akkor próbálom rövidre fogni magamat. Köszönöm, elnök úr! Az első vélemény cserében tájékoztattam a szakbizottságot a FLECT-ről, ez a Forest Law Enforcement um, rövidítése, az erdészeti jogszabályok alkalmazása. Nos, én egy uh, feltáró utazást tettem Vietnámba január első napjaiba, és nagyon hasznos volt ez az utazás, nagyon hasznosnak bizonyult. Úgy gondolom, hogy hasznos volt ez a vietnámi hatóságok számára is, hiszen megérthették, láthatták, hogy nagyon nagyra értékeljük ezt a kereskedelmi eszközt, amely a fenntartható fejlődést segíti elő kereskedelmi partnereinknél. Az önkéntes partnerségi megállapodás segít az erdők kipusztításának megakadályozásában az egész világon. Ráadásul az önkéntes partnerségi megállapodás folyamata is nagyon értékes, hiszen a civil társadalmat mélyen bevonják a folyamatba. Örömmel számolhatok be arról, hogy Vietnám esetében ez a tárgyalás példátlan szintű bevonását eredményezte a civil társadalomnak. Azt reméljük, hogy ez szisztemikus változáshoz fog vezetni az országban, vagy ezekhez fog, fog hozzájárulni. Nos, úgy gondolom, hogy a VPA modell, tehát ez az önkéntes együttműködési partnerségi modell egy olyan modell, amelyet az EU-nak mindenképpen támogatnia kell azokban az országokban, ahol fát termelnek ki, és fa termékeket állítanak elő. A vietnámi önkéntes partnerségi megállapodás az első olyan megállapodás, amelyet egy fafeldolgozó állammal kötöttünk meg, a korábbi vp k inkább csak fa termelő, de nem fa feldolgozó országokkal köttettek. A fa feldolgozó ipar Vietnámban a világ negyedik legnagyobb feldolgozó iparam és a vietnámi fél elkötelezett a szabályok betartására. A fafeldolgozó ipar nagy potenciál rendelkezik, és a szocioekonomiai, szociális gazdasági fejlődésnek motorja Vietnámban. Meggyőződtem arról, hogy Vietnám tovább ki akarja bővíteni iparát, de fenntartható módon akarja ezt megtenni, és ennek érdekében Vietnámot támogatnunk kell. A VPA végrehajtása, az önkéntes partnerségi megállapodás megállapodása komoly feladatokat ró Vietnámra. Indonézia esetében a FLECT átvételet és a FLECT tanúsítványunk megkopása tíz évbe tellett. De nem zárom azt ki, hogy Vietnámban ez gyorsabb idő alatt lezajlik ez a folyamat. Vietnám még a legutolsó időkben is az illegális farkivágás országa volt. Kambodzsában is vágtak illegálisan hatalmas erdőrészeket, és Vietnámban is. Világos üzenetet kell megfogalmaznunk, hogy Vietnám elkötbe bizonyítja, hogy elkötelezett ezen illegális fakereskedelem, a határokon átnyúló fakereskedelem megakadályozásában, főleg ami a illegálisan kivágott kambodzsai fát illeti. Vietnám egy magas szintű önkéntes partneri megállapodás kötött. Egy olyan importellenőrzési rendszert vezettek be, amely ugyanakkor az illegálisan kivágott fa eh, behozatalának teljes tilalmát mondja ki egy kötelező due, due diligence, kötelező óvatossági szabályt is bevezettek. Vietnám lesz az első ország a régióban, és a negyedik ország a világon, az EU, az USA és Ausztrália után, hogy ilyen kötelezettségeket vezessen be. Mi több, Vietnám elkötelezett abban, hogy a civil társadalmi szervezeteket bevonják a végrehajtás nyomon követésében, monitorozásában. Ez egy olyan kérdés, amelynek fontosságát az EU nagyon hangsúlyozta. Ezzel kapcsolatban ki szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az EU delegáció Hanoiban milyen fontos munkát végez, annak érdekében, hogy ez a folyamat igazi jelentőséggel bírjon, és mindenki hasznára váljon. A misszió fényében előadóként kiegészítem majd a jelentés a további ajánlásokkal. Arra van szükség, hogy Vietnám világos, egyértelmű és nyilvános kritériumokat dolgozzon ki az ipari rendszerek elismerésével kapcsolatban. Ki szeretném hangsúlyozni a FA feldolgozó ipar szövetsége, HOA, a a WA rövidítésű szövetség munkáját, amely külön elkötelezett ebben a munkában. Biztosítanunk kell, hogy a nemzeti és a, a területi hatóságok között megfelelő együttműködés jöjjön létre. Itt meg kihívások mutatkoznak az EU-nak, az egész folyamatot támogatnia kell. Javaslatom az, hogy a VPA-t, az önkéntes partnerségi megállapodást prioritásáson kezeljük a következő EU-vietnámi megállapodás um, területén, úgy, hogy az EU nagykövetségén um, <clears throat> megfelelő emberi erőforrásokat is biztosítsunk az végrehajtás ellenőrzésére. Az új erdészeti törvény Vietnámban idén uh, januárjában lépett életben, ez egyetemen tiltja az illegálisan kitermelt fa importját. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy e, Vietnám ezt a szabályt azonnal alkalmazza, és a Kambodzsával vagy az afrikai országokkal való illegális fakereskedelmet betiltsa és ennek véget Phnom Penhben is jártunk, itt a kambodzsai civil társadalom képviselőivel is találkoztunk, és úgy tűnik, hogy a száraz időszak kezdetével kis léptékben bár be, de továbbra is elkezdődött az illegális fa kivágás. Kambodzsa tiltja a fa ö, kivitelét. Ebből az következik, hogy akár legálisan vágták ki, akár illegálisan vágták ki, a fa behozatala ki Kambodzsából illegális kell, hogy legyen. Nem értem, tehát, hogy Vietnám miért nem hoz moratóriumot a fa termékek kereskedelmére, egész addig, amíg a TILAS, a Timber Assuring System, a fakereskedelmet biztosító rendszer nem működik szét, széles körben. Kitűnőek a kapcsolataink a vietnámi öm, mezőgazdaság és vidékfejlesztési minisztériummal, a miniszter helyettessel hosszú vidéki utazásokat tettünk közösen, és ez alapján is remélem, hogy Vietnám komolyan veszi ebéli elkötelezettségeit. Köszönöm szépen, Zaharadil úr, állandó vietnámi előadónk elfogadta felvetésemet, hogy a következő monitorozás során január 30-án kitérjünk a fa piac kérdésére is. Az EU nagykövete Hanoiban valamint az Investigation Investigation Agency, Agency a környezeti vizsgálati ügynökség, ez egy nagyon fontos civil szervezet is fontos szerepet játszik. Köszönöm a figyelmüket, remélem, hogy ezt a megállapodást mi hamarabb el lehet majd fogadni. Nagyszerű, köszönjük szépen. Most pedig jönnek az árnyék jelentéstevők. Zahradil úr több időt kap, hiszen ő a Fejlesztési Bizottság véleménye is, de először Frank Proust a néppárt nevében. Bien, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani Hatala asszonynak, az előadónak. Nagyon jó minőségű a jelentés. Úgy gondolom, hogy tökéletesen bemutatja a kontextust és a kihívásokat, ami a önkéntes, de ugyanakkor ambiciózus erészeti megállapodásra vonatkozik a fa kereskedelem témájában. Úgy gondolom, hogy a kereskedelmi kapcsolatainkat javítani tudjuk, és ugyanakkor a jó gyakorlatok cseréjét, a mi értékeink promotálását is el tudjuk látni a szabadkereskedelmi keretek között. Én tisztességes kereskedelemről beszélnék inkább, másra ugye nincs is lehetőség. Egy kereskedelmi megállapodás sokszor egészen a kereskedelemtől független feltételektől függ. Fontos, hogy meg, tudja, meg tudjuk oldani a kereskedelmi folyamatok során, egy, hogy egy bizonyos folyamatot, egy bizonyos eljárást kövessenek a fatermékek kereskedelme. Ezért gratulálok a vietnami és európai hatóságoknak is a kezdeményezésért, ezt konstruktívnak tartom, és még egyszer szeretnék gratulálni az előadónak konstruktív megközelítése a témával kapcsolatban. Merci. Köszönöm szépen. A szocialisták nevében Joachim Schuster. Ja, vielen Dank, äh, die, unsere Schattenberichterstatterin. Köszönöm szépen, Maria Aréna, árnyék jelentéstevőnk engem kért meg, hogy egy rövid véleményt olvassak fel. Angolul olvasom ezt fel. Köszönöm szépen az előadónak a jelentéstervezetet, amely egy jó kiinduló pontját adja a munkának. Ez az önkéntes partnerségi megállapodás nagyon fontos eszköz, amely segít abban, hogy Vietnám fellépjen az illegális fakereskedelem ellen. Az illegális fakivágás, fakitermelés Laosban és Kambodzsában is problémát jelent, és más kitermelő országokban is, amelyek azután Vietnámba uh, exportálják az árujukat. Egy legutolsó a Global Witness szervezet beszámolója szól Éppen ezért arra van szükség, hogy a teljes átláthatóságot megteremtsük a végrehajtás és a nyomon követési folyamatban. Valamint az is fontos, hogy a helyi közösségeket és a civil szervezeteket is bevonjuk erős végrehajtói mechanizmusokat kell biztosítani, melyek biztosítják, hogy a vietnámi jogi kereteket valóban alkalmazzák is. Végezetül pedig nagyon fontosnak tűnik számomra, hogy a teljes értéklánc során a, mag, a illegális termékeket nyomon kövessük, éppen ezért a probléma regionális dimenziójára is kell koncentrálni. Vietnám megfelelő jogszabályokat fogadott el, de ennek ellenére nem tekinthetünk el attól, hogy fa értékláncban résztvevő szomszédos államok még illegális fakitermelést folytatnak. Ennek szellemében fogalmazok meg módosítókat, és egy termékeny együttműködés elébe tekintek örömmel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Zahradil úr, 6 percben, 6 percben, 6 percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Három vietnámi dosszié van a pipeline-ban, az előkészületek csővezetékében, és ezek jogilag nem, de tartalmilag szorosan összefüggenek, hiszen miután a szabadkereskedelmi megállapodást elfogadjuk, ennek én vagyok a jelentéstevője, ez liberalizálja majd a fa és a fa termékek kereskedelmét. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezelőtt még ezzel a dossziéval foglalkozzunk, és ez a beszámoló, ez a jelentés szól a e dosszié kereskedelmi ágazat fontosságáról. Három pontot szeretnék kiemelni. Egyrészt, mit tesz a vietnámi kormány, Nos, ki kell emelni, hogy jelentős, pozitív változások történtek az egész folyamatban a vietnami fél részéről. That started already in 2010 in terms of consolidation of legislation regulatory framework. A jogszabályi kereteket konszolidálták, szabályozták az erdészeti területek felhasználását, és egy új erdészeti törvényt is elfogadtak, január 1-től lépett ez hatályba, ez pedig tiltja az illegálisan kivágott fa Vietnámba való behozatalát. Egyetértek abban, hogy ennek a törvénynek a végrehajtása kulcsjelentőséggel bír. Másodszorban túl azon, amit a kormány tesz, azt is meg kell vizsgálni, hogy az üzleti környezet hogyan reagál mindenre Vietnámban, és hogy vajon a cégek, az üzleti szereplők készek és képesek lesznek -e ezen új helyzethez igazodni. Szorosan meg, együtt kell működnünk, tehát a üzleti ágazattal meg kell vizsgálnunk, hogy a due diligence kezdeményezéseket, az önkéntes felelősségvállalási intézkedéseket átveszik-e, és ez alapján tudjuk majd megítélni, hogy működik az egész rendszer. A harmadik szempont pedig az illegális behozatalra, importra vonatkozik. Valóban Igaz az, hogy Kambodzsából és Laoszból hoznak be illegálisan kitermelt fát Vietnámban, de nem csak a közeli országokból, hanem távoli országokból is, például afrikai államokból hoznak be fát Vietnámba, olyan országokból, ahol nagy a korrupció, gyenge a kormány, és belső konfliktusok dúlnak. Ezekre a kérdésekre is figyelnünk kell, hogyha meg akarjuk akadályozni, hogy a fa illegális kereskedelme beáramoljon Vietnámba, mondom nem csak a szomszédállamokból, hanem mindenfajta afrikai államból. Persze nem lehet azonnal véget vetni az illegális fa, be, a fa illegális behozatalának, de azt gondolom, hogy jelentős előrelépéseket érhetünk el. Örömmel látom, hogy az előadó rábólint a megállapodásra, én magam is támogattam elfogadandónak tartom ezt a megállapodást. A DEVE szakbizottság számára egy véleményt készítek el, készítettem el, amely szakbizottság tegnap már szavazott is a véleményemről. Köszönöm szépen. Lisa Szonya, liberálisok nevében. Köszönöm, elnök úr. Patricia Lala nevében szólalok föl, nem tudott most eljönni a ma délelőtti ülésünkre. Az előző árnyék előadóhoz hasonlóan köszönetet mond eh, Heidi Hatalának a jelentés tervezetért, ami konkrét kiegyensúlyozott, eh, tartalmazza a legfőbb kihívásokat, hogy mik állnak a Vietnámi Szocialista Köztársaság előtt. Eh, itt egy fenntartható fa kitermelés célzó megfelelő szabályozásra van szükség. Struktúrális reformokat végzett el már teljesített Vietnám. Prioritásnak tartja a vietnámi hatóságok képességét arra, hogy tartsák tiszteletbe a fenntartható fejlődési célokat, az ENSZ célokat, és különösen a 2030-as agendában leírtakat a megállapodás végrehajtására vállalást tett Vietnám, ez egy jelentős lépés, azért, hogy a teljes koherens megfelelés biztosítsák a EU-s értékeknek és kötelezettségeknek megfelelően. A vállalások hatékony végrehajtása rendkívül fontos ahhoz, hogy a piacunkhoz hozzáférjenek. Továbbá egy sor módosító indítványt is javasol, amelyek hatala azt a jelentését megerősítik a jó gyakorlatok cseréjének a biztosításához, a partnersági, önkéntes partnerségi megállapodás keretében, illetve a régióban ezt az eszközt támogatni kell, tudva azt, hogy a Vietnám egyik határ országa, szomszédos országa Kínát különösen érinti az illegális fakitermelés és fontos szereplő bevonása, mint Kína, ez nagyon nagy előrelépés lenne a szabályozás tekintetében a világ szintjén. A megállapodás végrehajtással azt mondja, szerint konkrét tevékenységekben kell, hogy megjelenjen, minden partnernek részben kell, részt kell ebben vennie, harmadik országokra is gondolni kell, és ezért természetesen a megállapodás ratifikálását javasolja a kolléganőm, és támogatja a jelentést. Köszönöm szépen. GUE képviselőt hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Lola Sánchez nevében szólalok föl, ő nem tud itt lenni ma délelőtt. A frakciónk támogatja a FLEG kezdeményezést. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy az EU FLEG akciós terve miatt volt is beleértve, korrupció ellenes intézkedéseket is kell, hogy tartalmazzon, hogyha azt akarjuk, hogy hatékony legyen. Ahhoz, hogy megfelelően hatékonyan kezeljük a korrupciót, nagyobb átláthatóságot kell biztosítani, résztvételt, elszámoltatóságot és a végrehajtást, beleértve a információs záradék pontosabb végrehajtását, azért, hogy a közvélemény számára is elérhető és érthető nyelvezetet alkalmazzanak a megállapodásokban. Aggályokat vet fel a civil szervezetekkel kapcsolatban. Minden előállító országnál független erdészeti nyomonkövető hatóságot kell felállítani, kapacitásépítésre van szükség, az igazságügyi szervezetben önfinanszírozást, fenntartható végrehajtósi rendszert kell kialakítani a fában gazdas, gazdag országokban. A korrupciós kockázat ellen is föl kell lépni. Nagyon fontos, hogy a ne korrupcióshoz ne kapcsolódjon a fakitermelés, illetve az emberi jogok sértéséhez se kapcsolódhasson. A korrekció, a korrupció elleni a reformokat nagyon fontosnak tartja, és fontos a kormányhatóságok támogatása ezen a területen. Továbbá ahhoz, hogy jó eszköz legyen a FLECT, az Európai Bizottságnak lépéseket kell tennie azért, hogy a korrupció ellenes lépések megtörténjenek, az átláthatóságot biztosítsák, és ezek még jelenleg nem szerepelnek a megállapodásokban. A VPA országokkal az együttműködés javítása fontos, a nemzetközi szereplők tekintetében is, a FLECT és más fejlesztési támogató politikák területén is fontos a az átláthatóság fokozása, a pénzmosás elleni fellépés, és ezeket figyelembe kell venni, amikor harmadik ország kormányában VPA megállapodásról tárgyal az EU csökkenteni kell az érdekkonfliktusok, érdekütközések felmerülésének a lehetőséget, javítani kell a közbeszerzési rendszert, az alapjogi vállalásokat, teljesíteni kell, és a megfelelő igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést is garantálni kell. Elnök, köszönöm. Szahradél úr kapja meg a szót a Fejlesztési Bizottság véleményének írójaként. Köszönöm még egyszer, elnök úr. Rövid leszek. A Devel szakbizottságban én vagyok ugye a vélemény készítője, és szeretném elmondani, hogy tegnap szavaztak a véleményemről, elfogadták egyhangulag a bizottságban 17, összesen 17 módosítóval, szinte mindegyiket tudtam támogatni, szinte mindegyiket elfogadta a bizottság, két kivétellel, ami valahogy átment az én eredeti javaslatom ellenére. Az egyik a közétételre vonatkozik, a másik pedig a bejelentőkre, a whistleblowerekre vonatkozott. Szerintem ezekre majd jobban oda kell figyelni a jövőbeni viták során. Köszönöm. Köszönöm. Hugo Maria Száli úrnak adom meg a szót a bizottság részéről a globális fenntarthatósági egységtől 5-6 percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Először is hangsúlyoznám, ami már elhangzott. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy támogatja ezt a folyamatot, és természetesen azt is, hogy személyesen is ugye eljutott, elment Vietnámba, és a helyszínen figyelte meg a helyzetet. Ez bizonyára megerősítette azt az üzenetet, amit mi a tárgyalások során megfogalmaztunk a vietnámi fél számára. Teljes mértékben tudatában vagyunk, milyen sok eh, kihívás állt az előadó, az árnyék előadók előtt. ellenőrzési intézkedések, a VPA igények teljes eh, tiszteletben tartása, végrehajtás, érdekelt felek bevonása a végrehajtásba, a végrehajtás monitorozásába. Természetesen mi vállaljuk, hogy szorosan együttműködjünk Vietnámmal a végrehajtási időszakban, azért, hogy biztosítsuk, hogy mindegyik témában teljesít az ország. Örömmel látjuk, hogy a jelentéstervezet hangsúlyoz egy sok sor fontos kulcselemet, utalva a fejlődéshez szükséges jogalkotásra, kapacitásépítésre, átláthatóságra, információhoz való hozzáférésre. Különös örömet okoz számunkra, hogy a szöveg nem csak a szomszédos országokból érkező importtal foglalkozik, hanem azt is említi, hogy Afrika jelentős fa forrás a vietnámi ipar számára. Szorosan nyomon fogjuk követni ezt a kérdést is. Azt is pozitívnak tartjuk, hogy Vietnám nemrég VPA végrehajtási tervet foglalt el, az 2021-ig érvényes és Vietnám ennek keretében vállalásokat tett az év végével hatályos módon. Ez költségvetési forrásokat is jelent a VPA végrehajtásához. A tervben szerepel az is, hogy felállítanak egy monitorozó követő egységet az érdekelt felek szempontjából, és akkor ez talán választ is ad néhány fel, itt felvetett kérdésre. Üdvözöljük Vietnám ambícióját, hogy a flag engedélyezés témájában gyorsan előre kívánnak lépni. Ez is azt mutatja, hogy komolyan veszik a kérdést. A múltbeli tapasztalatok alapján azért úgy gondoljuk, hogy óvatosaknak kell lennünk, és vizsgálnunk kell, hogy valóban időben teljesíteni fognak-e. Összességében pozitív a megközelítés, ennek örülünk itt és a DEVE szakbizottságban is a kezdeményezéssel kapcsolatban, és mi is reméljük, hogy hamarosan lezárul ez a kérdés. Köszönöm szépen. Köszönöm. Visszatérnék egy kérdésre. A FLEG történelmében mindig fölmerült a kérdés, hogy ez valóban lefedi-e a teljes gyártási folyamatot, és nem inkább csak az export termékekre koncentrál-e. Vietnám esetében természetesen a fa termékek exportja fontos kérdés. Mi a bizottság benyomása? Lefedi ez valóban a teljes feldolgozási eljárást, akár a hazai célú termelést is, a nyomon követési mechanizmus ezt a kérdést hogy fogja kezelni? Köszönöm. Természetesen a FLECT akcióterv a teljes erdőgazdálkodása kapcsolatos szektor kormányzásának és jogalkotásának a jobbítását célozza meg. Tehát ez a fa kitermelése, fa feldolgozása vonatkozik. Ez egy önkéntes partneri megállapodás, kereskedelmi megállapodás, ezért a partnerországtól függ, hogy ők úgy gondolják-e, hogy a teljes fakitermelést és fafeldolgozást ugyanolyan igényeknek vetik-e alá. Általánosságban azok a partnerországok, amelyek önkéntes partneri megállapodást kötöttek, jelentős reformot tettek a fafeldolgozási fakitermelési szektorokban, és látjuk ezeknek az eredményeit. Mindig is a kormány képességétől függ, ugye a partnerország részéről, hogy valóban egy ilyen átfogó reformra lehetőség van-e, és hogy van-e ilyen jellegű politikai szándék. A korábbi példákra visszatekintve a indonéziai önkéntes partnerségi megállapodás az pontosan arra volt példa, ahol a tárgyalási folyamatot kísérték a reform szabályok az erdőgazdálkodásra, fakitermelésre vonatkozóan. Mindig voltak eltérő szabályok a tisztán belső kereskedelemre vonatkozóan, de szerintem ezt nem tudjuk elkerülni. Az önkéntesi megállapodásoknak a hatája az mindig tárgyalási alap az adott partnerrel. Mindig azt láttuk, hogy a DPA-k tárgyalása és a FLECT akciós tervek, ezzel kapcsolatos tevékenységek sokszor első lépést jelentettek, vagy más esetben pedig megerősítették a széles körű érdekelt felekkel folytatott tárgyalásokat, egyeztetéseket, és ebbe bevonták a civil szervezeteket is. Köszönöm, Heidi. Köszönöm szépen. Köszönöm az összes álló árnyék előadónak a felszólalását. Úgy gondolom, hogy a célunk közös, közös az elképzelésünk, mindannyian úgy gondoljuk, hogy ez a VPA hamarosan ratifikálandó, és a Zahar, Zahadil úr, a állandó vietnámi előadónk is ezt hangsúlyozta, hogy erre az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás ratifikálása előtt kell, hogy sor kerüljön. Meg szeretném említeni, hogy a a vietnámi szabadkereskedelmi megállapodásban fontos a 13-as fejezet a fenntartható fejlődésről. Ez egyértelmű utalást tartalmaz, legalábbis kettő jogilag kötelező érvényű két EU szabályra, a be nem jelentett, vagy ö, ö, szabálytalan, vagy bárhogy is hívjuk, törvénytelen halászatra vonatkozik az egyik, a másik pedig a fakitermelésre. És itt a sárgalapot kapott Vietnám, úgyhogy itt javítaniuk kell a helyzetet. Egy ö, jó lenne, hogyha a szabadkereskedelmi megállapodásban kötelező jellegű fenntartható fejlődési fejezet tudnánk beilleszteni. Proust úrnak szeretnék köszönetet mondani, hogy jelezte, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás illetve a kereskedelem nem egy cél önmagában, ezt össze kell kapcsolni más célokkal, és szerintem a fenntartható fejlődés az pontosan egy ilyen téma kell, hogy legyen. Suster úr a regionális kontextust említette. Véleményem szerint nagyon pozitív lenne, hogyha több ázsiai állam részt venne a VPA folyamatban. Azt mondták nekem, hogy csak ma Indonézián, Indonézián és Vietnámon túl csak Malajzia esetén állnak fönn az előfeltételek malajziai külügyminiszterrel találkoztam, mint bizonyos ázsiai, a országokkal protokoll és kapcsolatok felelőseként, és én jeleztem számára, hogy Malajzia teljes mértékben fölkészült a VPA-ra. Szaravák egyetlen állam problémájával, ahol nem vezették be a szükséges változásokat. Malajziának Malajziában nagyon erős az állam gépezet. Úgyhogy talán azt várhatjuk és remélhetjük, hogy a VPA folyamathoz Malajzia hamarosan csatlakozik. Az elnök úr kérdésére vonatkozóan, hogy a hazai fafeldolgozásra milyen hatással lesz ennek a megállapodásnak. Örömmel láttam, hogy a vietnámi látogatásomat követően 2013-ban, akkor nemzetközi fejlesztési miniszter voltam, azt figyeltem meg, hogy, hogy azt láttam, hogy Finnország támogatta a vietnámi erdészeti felmérést, ami most már működik is. És ők mondták is, hogy a nyílt adatbázis, amit a Finnország által támogatott Formis nevű program segítségével tudtak felállítani. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium kapcsolatot tart az érdekelt felekkel, és ez az alapja a fenntartható és felelős erdőgazdálkodásnak. Egy nyílt regisztrel, mert hogyha szabadon hozzá lehet vérni egy ilyen adatbázishoz, akkor könnyű látni, hogy hol tűnik el az erdő, ahol pedig ott kellene, hogy legyen. Továbbá azt is felmértem, hogy az EU közös kutatóközpontja műholdas fotókat biztosít. Ez nagyon fontos a régió számára, hogy lássák, hogy az erdők, erdős területeken milyen változások következnek be, aminek lehet, hogy az illegális kitermelés az oka. Úgyhogy vannak ilyen eszközök, amelyeket támogatni lehet az országokat a, az erdőgazdálkodásban. Sőt, talán az egyetlen olyan mód ez, amivel a Ugye a széndiokszidot ki lehet vonni az atmoszférából, a légkörből, ezért az erdők, az erdőgazdálkodás nagyon fontos. A VPA folyamat véleményem szerint kiváló, nagyon jó, hogy van ilyen eszközünk, és vigyáznunk kell erre. Igen, köszönöm szépen. Január 24 a módosítók benyújtásának a határideje 17 órakor, 5 órakor, ez ugye délután 5 órakor. Február 18-án vagy 19-én a bizottság ülésen fogjuk elfogadni a jelentést. És ezzel most átérünk a következő témára. 9-es pont. Mm, GSP rendelet végrehajtása. Most történik az első eszmecsere Christopher Fjellnerrel, az előadóval. A kollégák sok módosított nyújtottak be, 127-et szám szerint. Krisztof fogja most bemutatni nekünk a véleményét a módosítókról. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a módosítókért, nagy meglepetésemre. Mindegyik egyforma, nem tudom, hogy milyen fekete-sötét erők működnek e mögött, hogy ez hogy történhetett meg, de ez az igazság. Nagyon sok a kereteket akarja javítani, ez jó. Néha a megvalósíthatóságot azért meg kellene vizsgálni a jó ötletek esetén. Persze szeretem a jó ötleteket, de azért a párizsi megállapodás és a GSP megállapodás összekapcsolása, ezzel mindenképpen egyet kell, hogy értsünk. Ami a megvalósíthatóságot illeti, például vannak olyan dolgok, hogy hivatalos panasz benyújtási lehetőség a civil szervezetek számára, ezeket végig kell gondolni, és a mostani monitorozásra kell összekapcsolni. Mert amikor én ezt elolvasom, akkor néha az a benyomásom, hogy aki ilyen módosítót nyújt be, akkor az ez meg az ilótól akarja elvenni a munkát. A bizottság viszont természetesen nem lehet ilyen értelemben bíróság. A nemzeti témák kezelése, itt majd egyeztetnünk kell az árnyék előadókkal, tehát ha kormányokkal, vagy kedvezményezett országok, amit például Kambodzsa esetében merül fel ez a vállalás, akkor ugye általában FTA-n keresztül működnek ezek. Monitorozás, ez alapvetően jó. A bizottságnak és a külügyi szolgálatnak meg kell adni a lehetőséget, hogy őszinte párbeszédet folytassanak az országokkal. Amikor őszinte párbeszéd folyik, akkor azért bizonyos megkülönböztetést kell alkalmazni, és önállóságot is kell biztosítani ahhoz, hogy gyümölcsözőek legyenek ezek a tárgyalások. Export és a feldolgozott termékek tekintetében itt egy jó szöveget kell, hogy találjunk, mert ez sok területre vonatkozik a kedvezményezett országok tekintetében, és ezért pontosan ugyanolyan szabályokat kell alkalmazni, mint az ország többi területén. Azt is meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy hogyan lehet hatékony a monitorozás. Az az igazság, hogy néhány kedvezményezett ország csak az EU-ba exportál, és csak marginális mértékben. Ezért el kell ismernünk, hogy ha az EU nyomást gyakorol ilyen országokra, az nagyon korlátozott lehet. Vannak nagyon jó megjegyzések is. A Párizsi megállapodás is ide tartozik. Ezen tovább kell, hogy dolgozzunk de vannak olyan témák is, ahogy alapvetően eltér a véleményünk. A GSP, ugye a fegyveren kívül bármi, ez a fejlődést és a szegénység csökkentését szolgálja. Az USA elsősorban ezt gazdasági érdek eszközének tekinti. Számomra ez azt jelenti, hogy az országok azért kapják meg ezeket a preferenciákat, mert szegények. A GSB plusz az egy különleges eszköz kell, hogy maradjon. Ezért nem értek egyet azzal, hogyha a preferenciák folyamatába ezt bevesszük. Egy általános GSP feltételben sem hiszek, ahogy ezt néhányan javasolják. Szerintem ennek nagyon rossz hatása lenne a az egész rendelet gondolatára vonatkozóan, aminek a célja az kell, hogy legyen, hogy csökkentsük a szegénységet. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy azért megvan a jó lehetőség arra, hogy megfelelő kompromisszumos megáldásokat találunk azokon a területeken, ahol módosítókat nyújtottak be. Várom az együttműködést a kompromisszumos megoldások kidolgozása során, illetve a DEVE és a DROA módosítóit is majd feldolgozunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, és az árnyékál előadók eh, az SZD részéről, Alessia Moszka. Köszönöm szépen, meg szeretném köszönni az előadónak a munkát, amelyet nagyon gyorsan végzett, figyelembe véve, hogy milyen késedelemben vagyunk a jelentés tervezettel. Nagyon fontos, hogy a megoldásainkat be tudjuk mutatni, hiszen a GSP az egyik leghatékonyabb és a legfontosabb program, amelyel a bizottság rendelkezik, és amelyel felléphet a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban, és befolyásolhatja az egyes politi- országok politikáját. Tehát ez egy nagyon fontos eszköz. Másodszorban a előadó által felvetett kérdések számunkra is nagyon fontosak, de úgy gondolom, hogy meg kell erősíteni egyrészt a civil társadalom bevonását, nagyobb átláthatóságot kell biztosítani, és a monitoringot is meg kell erősíteni, nyomonkövetést. Én azért nyújtottam be módosítókat, mert egy-két pont kapcsán úgy gondoljuk, hogy egy utolsó nekifutásban még nagyobb erőfeszítéseket lehetne tenni. Mire gondolok? Hasznos lehetne, hogy expressis verbis felsorolnánk azokat az eseteket, amelyekben a GSP-vel, GSP országok komoly problémákat mutatnak az emberi jogok érvényesítési területén. Meg kell mutatnunk, be kell bizonyítanunk, hogy a GSP egy olyan eszköz, amelyel tényleg segíteni tudjuk ezeket az országokat, és arra ösztönözzük őket, hogy javítsák a helyzetet többek között az emberi jogok normájának bevezetésével és betartásával. Ezen oknál fogva egy-két módosítót megfogalmaztam. Úgy gondoljuk, hogy ezek abszolút végrehajthatóak. Ez nem utópikus, hogy ezek a módosítók valósággá váljanak. Az emberi jogok tiszteletben tartása és érvényre juttatása, erről szólnak a benyújtott módosítóim, elérhető célnak tekinthetők ezekben az országokban is. Ugyanakkor nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a hitelességünk nem szabad, hogy kockábra kerüljön. Márpedig a hitelességünk azt jelenti, hogy világosan lépünk fel értékeink tekintetében a partnereinkkel, és világosan megmutatjuk, hogy milyen úton haladunk. Másrészt a kereskedelem infrastruktúráját nem lehet addig használni, amíg a szociális dömping eszközével élnek, vagy pedig az emberi jogokra fittyet hánynak ezek a GSP országok. Magyarra mondva világosan meg kell mutatni, hogy egyértelműen kiállunk az emberi jogok és az egyéb normák betartása mellett. Ezeket együtt, ezekre együtt kell tekinteni, hogyha ezeket a GSP országok meg akarja, el akarják választani egymástól, ezzel fel kell lépnünk a nemzetközi kereskedelem logikájában mindig érvényre kell juttatni ezeket az értékeket, és köszönöm. Az ALDE nevével kérem akkor meg a hozzászólást. Köszönöm szépen, elnök úr. Yes, it's my turn. Thank you. Uh, the rapporteur... Köszönöm szépen az elnőadó. Azt mondta, hogy a módosítók mögött remélik, hogy hogy majd ö, ö, lesz olyan, amit jónak találhatunk. Pácsis azt nincs itt, úgyhogy hadd mondjam el, hogy az előadó a kezdeményezéssel ö, konkrét javaslatokat is akar, tehát kezdeményezi a konkrét javaslatokat, amelyek nagyon fontosak, hiszen a rendelet végrehajtásáról van szó, olyasmiről, ahol egy általánosan is a kereskedelmi preferenciák fejlesztése a kérdés. A preferenciarendszer nyilvánvalóan a gazdasági és szociális helyzetet is javítja a harmadik országokban. Ahogy Patricia Lund is jelezte, garantálni kell a kereskedelmi gyakorlatokat, azokban, ezekben az országokban, hogy fejlődjenek, és egy olyan kereskedelmi környezet alakuljon ki, amely pozitív. Hét módosítót nyújtottunk be, amelyek ezzel kapcsolatosak elő, először. Azokat a, fej, a fenntartható fejlesztést szolgáló célok kell, hogy mm, a középpontba kerüljenek. Tiszteletben kell ha 27 nemzetközi egyezményt is. A, ezen kívül a párizsi megállapodást és a, a következő, a nemzetközi kötelezettségeknek eleget kell tenni, azoknak a megállapodásoknak, amelyek a szocialisták is például javasoltak, a civil szervezet bevonását. Fontos a kompetens hatóságokkal is együttműködni, Ugye nagyon fontosak ezek a kereskedelmi preferenciák, ezért fontos, hogy célzott legyen a megközelítés, nem csak azért, hogy bizonyos tevékenységekre koncentráljunk, hanem a, beazonosítjuk a gazdasági szereplőket is. Tehát a GSP alkalmazása egy bizottsági felmérésen alapul. Átláthatóságra van szükség, az összes részes fél részéről. A negyedik megjegyzésem a szolgáltatások bevonása az GSP-be. Ez túl ambiciózus, talán ellentétes eredményt ér el, hiszen itt export diversifikációról van szó, ez kicsit kettős vagy kétséges téma. Az lenne a fontos, hogy a jelenlegi jogi keretet tudjuk végrehajtani és végrehajtatni, hiszen ez kézzelfogható eredményt fog hozni. A textilipar nem szerepel a javaslatban, ez a szektor pedig nagyon fontos az importban, a GSP témákban, ezért javasoljuk, hogy a 12-es pontot pontosabban kellene megfogalmazni, és legyen koherensebb. Köszönöm szépen. Az ECR nevével Szevadili úr. Igen, köszönöm szépen. Itt van nálam a vélemény, sajnos az árnyék előadó nem tud személyesen itt lenni, az engedelmükkel felolvasom. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak a, jel- a jelentés tervezetét. Támogat néhány módosítót, amelyek működőképes és észszerű javaslatokat tartalmaznak a GSP Eh, reformjára vonatkozóan, de az árnyék előadónk problematikusnak tartja különösen a 81-es módosítót, ami a az EPZ kizárását jelenti a GSP-kből. Azt mondja, hogy ezzel pont az export célokat rombolnánk, ezeket meg kellene tartani a megfelelő nemzeti munkaügyi és környezeti jogszabályokkal, amelyek a megfelelnek a nemzetközi elveknek. A 84-es 92-es és 93-as módosító a fokozatos kivezetési kedvezményeket a kedvezményezett országoknak, és a kondicionalitás kapcsoló, ehhez kapcsolódó elvét. Úgy gondolja az előadó, hogy pont, a logika pont az ellenkezőjét mondaná, e, mint a fokozatos, kivez, e, fokozatos visszavonás, nem pedig a tarifáknak a kivezetése lenne a cél a 97-es a formális panasz, a hivatalos panasz benyújtási mechanizmusok, amelyek minden egyes EU delegációnál lehetnének a kedvezményezett országokban. Az elnék előadó szeretné a bizottságtól megkérdezni, hogy ez mennyire megvalósítható és hatékony javaslat. Végül pedig, de nem utolsó sorban, a, a 122-es és 124-es a a megfelelő due diligence kötelezettségekről szólnak. Az árnyék előad úgy gondolja, hogy pont az ellenkezőjére lenne szükség, éppen ezért ösztönözni kell a magánvállalkozó kezdeményezéseket, hiszen a vállalatok azok, amelyeket az intézkedések, amelyek ezeket az intézkedéseket már korábban is bevezethetik. Nem a meglévő jogalkotási keretben van a probléma, hanem a végrehajtásban és az ellenőrzésben. És Karim úr tehát az árnyék előadó ezt írta. Köszönöm szépen, és köszönöm a következő pedig a GUE részéről Münőr asszony. Igen, köszönöm szépen. Sánchez kollega nevében, ahogy már előbb mondtam, olvasom fel, aki nem tud itt lenni. A GSP jelentésnél a jogszabály fő céljára a szegénység csökkentésére kell összpontosítani. Ez azt jelenti, hogy nem szabad korlátoznunk, hogy a kereskedelmi egyensúlyt, a kereskedelmi preferenciákat fenntartsuk, és a GSP jogszabályt úgy kell alkalmazni, hogy jobb eredmények legyenek mindennek tükrében. A jogszabály tehát, amely az egyenlőtlenségek csökkentésre, a diversifikációra és fenntarthatóságra átlátható pontrendszerekre, a civil társadalom és a, a szakszervezetek kör, körében, és a hatékonyabb szankciókra, a preferenciák visszavonására, a részbeni vagy ágazati visszavonásra vonatkozik, jónak tartható. A jelentés a kapcsolatos véleménynél elmondható még az is, hogy nagyon örülünk, hogy a módosítók ugyanabban az irányba mutatnak, mint a Déve szakbizottság véleménye is, az előadó árnyék előadók remélhetőleg kiegyensúlyozott eredményt tudnak majd elérni, ami a GSP meg tud felelni az új kihívásokat. Ezek között a földrablás, a környezetromlás, rombolás, a fejlesztési országokban a szociális jogok lefelé nyomása. A GSP rendelettel az Európai Unió együttműködéseket a, a gazdagság globális elosztásában is fel lehet használni. Szükség van arra, hogy a jogalkotó a, a due diligence, a, a kellő gondosság kötelezettségét elrendelje. Ezzel lehet a magas normákat fenntartani, és a tisztességtelen versenyt megszüntetni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az INF-től e Zsáme asszony. Euh, Köszönöm szépen. Ez a rendszer, amelyet sokan megvédenek, nagyon fontos szerepet játszik, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy a fejlődő országok gazdaságát diversifikálni tudják, és ezért a GSP-ből hasznot tudjanak húzni. De ugyanakkor a spekulatív kereskedelmet semmiképpen nem lehet um, előnybe helyezni. Itt um, a bizottság úgy gondolja, hogy a fejlődés úgy hajtható végre, hogy a saját érdekeinket képviseljük, ahelyett, hogy a saját gazdaságunkat hoznánk jó helyzetben. A spekuláció kultúrája hozta létre tehát a GSP rendszert. El kellene gondolkoznunk azon, hogy hogyan lehet a kereskedelem és a fejlesztés közötti kapcsolatot fellazítani, hiszen a világ kereskedelmem nem igazolja az elképzeléseinket, és amikor garanciákról hallok, akkor voltak éppen egy ördögi spirálba kényszerítjük ezeket az országokat, ahelyett, hogy helyzetbe hoznánk őket. Köszönöm szépen. Köszönöm, én is eh, mindent támogatok, ami eddig elhangzott az árnyék előadók részéről. Több módosítót nyújtottam be, mert olyan utalásokkal eh, vélemények voltak, amelyeket az Európai Parlament a GSP reformjával kapcsolatban már elfogadott, de mégsem szerepel a jelentésben. És úgy gondolom, hogy eh, hasznos lenne, megismétlem azt, hogy a GSP Plus egy olyan eszköz, amely a fejlődést és a szegénység megszüntetését szolgálja, de a nemzetközi egyezmények betartását is, a jogok érvényesítését, az egből származó jogok érvényesítését is szolgálnia kell. Számos olyan pont van, ahol tehát világosan definiálni kellene az, hogy mi a súlyos és szisztematikus egyezményszegést jelent a, a bizottság számára a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknál, mit, mit határoztak meg súlyos, szisztematikus jogsértésnek. A civil szervezetek mások számára fontos, hogy értékelni tudják, hogy a bizottság hogyan áll hozzá a GSP plusz kedvezményezetjeihez. A második, reflektálnunk kell általában a kereskedelmi intézkedésekre. Olyan kereskedelmi megállapodások vannak, amelyek tulajdonképpen csapdát állítottak a vállalat szociális felelősségének. Az egyoldalú kereskedelmi politikák is ezt a veszélyt tükrözik. Ez azt jelenti, hogy a GSP Plusnál erősíteni kell az emberi jogokat és a vállalatok jogit, jogait, meg kell feletetni őket a nemzeti, nemzetközi jogi követelményeknek, amik a, a környezeti munkaügyi pénzügyi normáknak és szabályoknak alapján meg kell, hogy feleljen. Az emberi jogvédők panasz benyújtásának lehetősége is fontos. Ez elsősorban a helyi gyakorlatokból leszűrt következtetés, mert az, hogy a különböző országokban a gyakorlat milyen, az aggodalomra ad okot. Az emberi jogvédők a parlamentben például beszéltek arról, hogy súlyos jogsértések vannak, azokban az országokban, ahonnak jönnek. Jelenleg pedig nincs olyan mechanizmus, amelyel ezeket a panaszokat e, hivatalossá lehetne tenni a GSP monitoring rendszerében. Úgy gondolom, hogy helyes tehát, és nem hiszem, hogy nem megvalósítható. De mm, nagyon terhesnek tartom azt, hogy egy olyan rendszert teremtsünk, ahol az emberi jogvédők hivatalosan ne tudnának panaszt emelni a folyamatban. Egy jobb rendszert teremtene ez a lehetőség, szélesebb, átfogóbb, koherensebb értékelést tenne lehetővé, és a civil társadalom szereplői számára mi lehetővé kellene tenni. Még egy dolgot el kell ismerjük, hogy számos olyan ország van, amely a közelmúltban a GSP Plus-tól a szabadkereskedelmi megállapodásokra tudott áttérni. Elsősorban Közép-Amerikára gondolok, ahol viszont jelentős emberi jogsértések vannak. Úgy gondolom, hogy politikailag különösen ugye Guatemala-ra gondolunk, az ott a munkaügyi jogokra, a, a, munk, a szakszervezeti képviselők elleni támadásokra, sőt legyilkolásokra. Azt kell biztosítsuk tehát, és nem szükségszerűen jogszabályozói kérdés, de eljuthatunk oda, hogy a GSP plusz alatt megfelelő lesz a figyelőrendszerünk, egyértelmű lesz a szankcionálé és szankcionálás és szabályország, de a, az FTA-k felé haladó országok rosszul ö, hajtják végre a kereskedelmi és fejlesztési fejezeteket. Úgyhogy kérem az elnök urat, a szakbizottság tagjait, hogy a, a kereskedelmi és fenntarthatósági fejezetek végrehajtását is ellenőrizzék. Köszönöm. A 126-os módosítóra szeretnék én magam kitérni, hiszen ez újra nyújtja be azt a amit a szakbizottságunk már a textil értéklánccal kapcsolatban elfogadott, és további kedvezményeket kér a a Fairtrade termékekre. Beszéltünk már a szankciókról, akkor, hogyha bizonyos konvenciókat megsértenek, vagy nem teljesítenek. És arról is, hogy a preferenciák viszonyesését tulajdonképpen a helyben dolgozók látják kárát. A másik oldalról viszont a támogató mechanizmusok további kedvezményt nyújthatnak a GSP preferencia rendszerében, tehát hogyha mm, olyan körülmények vannak, amelyek ezt igazolják. Kérem tehát, hogy hogy ezt a módosított vonják vissza, hiszen erről már van határozatunk nagy többséggel elfogadtuk. A bizottság. Alina Bolkuk. Uh, good morning. Jó napot kívánok! For uh, well... Köszönöm a megjegyzéseket. Üdvözlöm az INTA uh, tervezetét a GSP rendelet végrehajtásáról, az, és a megbeszélést, amelyek között öm, szeretném megemlíteni tegnap az AFED-ben és a Devi-ben folyt vitát is. Úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés igen értékes, hiszen reflektálni abban a reflexióban, amit már elkezdtünk a következő GSP jogszabályról. Ez 2024. januárjától lép majd hatályba. Az első eleme a bizottság félidős értékelő jelentése volt, tavaly októberben adtuk ezt ki. Ebben a jelentésben három elemet vizsgáltunk a GSP célkitűzései közül, és örömmel látom, hogy ez a három elem e vitában is felmerült. Az egyik a szegénység csökkentés és gazdasági fejlődés, a második a fenntartható fejlődés, a jó irányítás támogatása, és a harmadik a jobb biztosítékok, az EU, az EU értegek jobb biztosítása. Mindhárom elem a külső konzulensek támogatásával megvizsgálva ezekkel kapcsolatban tehát arra következtetünk, hogy a GSP célba ért, és különösen az, az a kiszámíthatósága, amelyet a, a vállalkozók számára biztosít, hatékonyabbá teheti munkájukat. Most egy tíz év után ez tehát a tapasztalat. Ez a három komponens, a gazdasági hatás, a GSP, tehát a három alapján úgy gondoljuk, hogy a GSP a legszegényebb országok számára óriási előnyöket adott a, az Everything But Arms, ami a legkevésbé fejlett országokat támogatta, azt eredményezte, hogy 62%-ban növekedett a, az EU exportja ezekbe az országokban, a kedvezményezettek számára 54%-os növekedést jelentett, és ez nem az Európai Uniós ipar kárára történt, hiszen a GSP import részaránya csökkent. 4,1%-ra a GSP országok csak 4,1%-ban exportálnak az EU-ba. A másik elem a hasznosítási arány, ami általában növekedett, természetesen vannak a kedvezményezetek között eltérések. Az export diversifikáció pedig olyan elem, amely szélesen jelen van a jelentésben, hogyan tudjuk támogatni ezeket az országokat, hogy diversifikálják exportukat, textil és cipő vagy lábelin kívül, hiszen ezek a legnagyobb ágazatok, amit a GSP preferenciák körében. De vannak más kihívások is, amik fontosak, a beszállítói oldal, a mm, vám korlátok, stb. A második elem, amit megnéztünk az elemzésben, az a fenntartható fejlődés volt, és az, hogy a GSP ösztönzie a szociális fejlődést és az alapvető munka ügyi és emberi jogokhoz való alkalmazkodást. Itt is van pozitív hatás. Hála a mm, figyelő programnak, a monitoring programnak és a nyilvános jelentéseknek, ezt két évente adjuk ezeket ki, további nyomást tudunk gyakorolni ezekre az országokra, hogy az egyezmények végrehajtását, átültetését komolyan vegyék, és valóban változások legyenek a saját embereik érdekében. De természetesen ezek a pozitív hatások nem csak a kereskedelem, kereskedelmi preferenciáktól függnek, hanem attól is, hogy az országok megfelelő intézkedéseket hoztak-e, és tudják-e ezt, ezeket a plusz forrásokat a, a, a társadalmi és elosztási politikák felé. E dokumentált, hogy vannak olyan vannak földrablás, alapvető munkaügyi jogsértések több országnál is. Ezeket tanulmányoztuk. A harmadik elem amit pedig említettem. Ez a harmadik elem pedig az EU iparára gyakorolt hatás eleme. Ez összefügg a biztonsági védelmi mechanizmussal. A preferencia odaítélése persze növelheti az EU iparágára, iparaira háródó kompetitív nyomást, és specifikus esetekben a GSP safeguard vagy védelmi mechanizmust is alkalmazhatjuk. Például a Kambodzsából és Myanmarból az EU-ban jövő rizs importok most azt vizsgálják meg, hogy ezen védelmi mechanizmus hogyan működhet. Vannak ágazatok vagy országok, amelyek túl kompetitívvé válnak, rájuk is alkalmazható volna ez a safeguard vagy védelmi mechanizmus. A tanulmány azt mutatta meg, hogy a GSP rendszer működik. De ugyanakkor egy-két ajánlást is megfogalmazott a tanulmány, én kettőre koncentrálnék a megerősített átláthatóság és az elszámoltathatóság szempontjait meg kell erősíteni erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a civil társadalmat, a civil társadalommal a monitoring látogatás előtt felvegyük a kapcsolatot, illetve amikor a beszámolót elkészítjük, akkor is felvegyük a civil társadalmi szervezetekkel a kapcsolatot. Egy következő elem az országgal való szorosabb kapcsolat volna maga, hogyan lehet az országban, valamint a civil társadalmi szervezetekben is jobb érzékenységet, nagyobb érzékenységet kialakítani a kérdések iránt. Ez az a két terület, amelyel foglalkozunk, többet foglalkozunk majd az elkövetkező hónapokban, és egy hatástanulmányt is készítünk majd, amely egy hosszabb távú időt is áttekint, hiszen a tanulmány csak a végrehajtás három éves időszakát vizsgálta meg, de a következő értékelés során már egy öt éves időszakot tekintünk át. Köszönöm, Krisztóf, köszönöm szépen. Két észrevételem van e vita kapcsán. Először is úgy gondolom, hogy a GSP alapvető struktúráját ismernünk kell. Ugye a szegénység felszámolása a fő cél, de a struktúra, amelyen rendelkezünk, a következőképpen néz ki. Úgy gondoljuk, hogy a szegény, a fejlődő országok a világban valamilyen extra segítségére érdemesek az Európai Unió részéről. még akkor is, hogyha nem tökéletesen teljesítenek, vagy akár problémákkal küzdködnek. Nagyon rossz, hogyha valakit elnyomnak, de még rosszabb, hogyha elnyomják egy szegény is. Tehát, hogyha szegénység ellen valamit tudunk tenni, mert ez is valami. De tudjuk, hogy ezek az országok nem rendelkeznek, nem tudunk igazi befolyást gyakorolni, ezért egy rendkívüli külön befolyást alakítottunk ki a GSP plusszal, egy hatást gyakorolva így rájuk, megvizsgálva itt a környezeti normák betartását, az emberi jogi, polgári jogok betartását. Aztán létezik a GSP Everything But Arms, GSP minden, csak nem fegyverek, ez pedig azt mondja, hogy ha igazán nagyon szegények vagytok, akkor szabad hozzáférést kaptok a piachoz, fegyverek kivételével. Hogyha ebben a struktúrában egyetértünk, akkor azt gondolom, hogy a legtöbb módosítóban is egyet tudunk érteni, ha nem, akkor persze nagyon sok időt kell majd fordítani arra, hogy meghatározzuk, hogy milyen GSP rendszert akarunk építeni. Ez az én álláspontom, én innen tekintek a GSP-re. A második kérdés pedig az, hogy megvizsgáljuk, feltegyük a kérdést, hogy a DG Trade, a Kereskedelmi Főigazgatósági Bizottságon belül is az intézmények milyen szerepet játszanak. Úgy gondolom, hogy nem kell párhuzamoságokat létrehozni, és a multilaterális, multilaterális intéz, intézményeket, az ILO-t, vagy az ENSZ, mellé nem kell párhuzamos struktúrákat létrehoznunk az EU-ban, sokkal inkább a fellépésünk központi elemeinek kell ezeket tekinteni, és kiegészítő módozatokat, elemeket kell kialakítanunk. Bármilyen jó okunk is van arra, hogy az európai perspektívában még további szempontokat emeljünk be az ENSZ fellépéséhez, vagy az ILO fellépéséhez, fennáll annak a veszélye, hogy a párhuzamosságokat teremtünk, és a fellépés hatását, hatékonyságát veszti. Nos, hogyha így járunk el, akkor azt hiszem, hogy sima lesz az ügyünk. Hát sok szerencsét kívánok az árnyék jelentés többekkel való tárgyaláshoz. Február 19-én szavazunk a jelentésről. Most egy perce szünetet tartunk, és utána következnek a koordinátorok. Ez pedig egy zárt ülés lesz. Mármint a koordinátorok ülése lesz egy zárt ülés.